Hannibal asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. The microphone, please. Greetings to all of you on... Köszöntök mindenkit a Nemzetközi Nőnapon. Ez a jelentés, eh, amely a menekült és menedékkérő nők helyzetéről szól, egy nemek, nemi alapú megközelítést hoz ebbe az eszmecserébe azok szempontjából, akik az EU határain belül keresnek menedéket. Jelenleg aggasztó, hogy mekkora különbségek jelentkeznek a menekült kérelmek elbírálásában a tagállamok között, főleg amikor ezeknek a kérelmeknek van nemi vonatkozása a menekült státuszt nem biztosítják automatikusan. A, nő, a menekült nők, illetve a menedékkérő nők gyakran olyan politikákkal szembesülnek, amelyek nem biztosítanak kellő sztenderdeket, és a nemi vonatkozású szakpolitikák a gyakorlatban nem érvényesülnek. Ez a jelentés ajánlásokat fogalmaz meg, nemi szempontú iránymutatásokat, hogy ezen hiányosságokon túllépjünk. Sajnos az erőszak a nők, illetve lányok számára, akik menekülnek, napi szintű helyzet, és hallottunk olyan nőkről, akiket bántalmaznak a menekült nők és lányok ki vannak téve a szexuális zaklatásnak, kizsákmányolásnak az útjuk minden egyes szakaszában, amikor az Európai Unió felé tartanak. A nők és a gyermekek, akik menekült státuszra jogosultak, gyakran prostitúcióra kényszerítik őket, hogy fizessenek az úti okmányokért, vagy az embercsempészeknek fizessenek. Az embercsempészek pedig kihasználják ezen kétségbe esett emberek helyzetét. A nőknek biztonságosabb alternatívákra van szükségük, ahogyan azt a jelentés is megfogalmazza a menekültügyi és befogadó rendszerre nehezedő nyomás sohasem indokolhatja azt, hogy miért ne biztosítsunk védelmet a nők számára, és a menedékkérő, valamint menekült nők nem szabad, hogy ilyen kettős mércével szembesüljenek, Ugyan jog, ugyanolyan jogokat kell biztosítani számukra, mint mások számára, akik nem alapú erőszaknak vannak kitéve. A parlament az elmúlt napokban, és az Európai Bizottság is hangsúlyozta, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli egyezményhez. Az isztambuli egyezmény a legátfogóbb egyezmény manapság a nők elleni erőszak orvoslása szempontjából, és ez elvárja a tagállamoktól, hogy menekült jogi eljárásokat biztosítsanak a rászoruló nőknek és lányoknak. A javaslatot a tanács is meg fogja vitatni, valamint a parlament. A parlament hozzájárulása szükséges eh, ahhoz, hogy az EU csatlakozzon az egyezményhez. Csak 12 eh, tagállam ratifikálta eddig az egyezményt, és további 13-nak még ezt meg kell tennie. Ugyanakkor arra is szükségünk van, hogy eh, a hosszabb távú kérdéseket szemügyre vegyük. A menekültekről úgy beszélünk gyakran, mintha csak terhet vagy költségeket jelentenének a befogadó országokra. Ugyanakkor, ha megfelelő beruházásokat eszközölünk, ez nem feltétlenül kell, hogy így legyen hosszú távon. Mindannyian tisztában vagyunk, ezt tudom, hogy a, nem, hogy a menekültek nagyon sok mindent jelenthetnek eh, a társadalmak számára hosszú távon, de körültekintően kell az integrációs stratégiákat eh, kidolgoznunk a nők konkrét szükségletekkel rendelkeznek, például a nyelvi képzés vagy a gyermekellátás terén. Nagyon sokan nem voltak korábban jelen a munkaerőpiacon, tehát kellő képzésben kell részesítenünk őket. 30 évvel ezelőtt, több mint 30 évvel ezelőtt a parlament elismerte azt, hogy egy hogy a nemeket figyelembe kell vennünk a menekültügyi egyezmény szempontjából. Ez azelőtt történt még, mielőtt az UNHCR elfogadta volna a nemi alapú iránymutatásokat. Egy óriási visszalépés lenne, hogyha nem fogadnánk el ma ezt az állásfoglalást. A nők és a gyermekek alkotják most a világ menekült populációinak több mint a felét, az ENSZ szerint 55%-át. Ebben ezért kulcsfontosságú, hogy kellő eljárásokat és szakpolitikákat dolgozzunk ki az ő szükségleteik figyelembevétele érdekében és a nemi alapú aspektusokat minden szakaszban figyelembe kell vennünk, védelmet kell biztosítanunk számukra az Európai Unióban, azt a fajta védelmet, amelyet elvárnak. To Commissioner Jourova most pedig Jurova biztos asszonynak adom meg a szót. Madam President, uh, honorable members, I would like to... Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönettel tartozom uh, Hannibal előadóasszonynak, az elnök előadóknak és mindazoknak, akik hozzájárultak uh, ehhez a kiváló jelentéshez. Ahhoz a jelentéshez, amely rámutat a migrációs válság nagyon fontos szempontjára, miszerint a nők és gyermekek jogait, garantálnunk kell akkor, amikor háború és konfliktus elő elő menekülnek. Az ENSZ menekültügyi főbiztosa szerint a földközi tengeren érkezők 20%-a nő, 33%-a pedig kiskorú. Az Európai Uniónak nem nemzetközi kötelezettségei vannak a humanitárius segélynyújtás, illetve a védelemnyújtása terén a rászorulók számára. Általános ajánlásaikat támogatom, szerint biztonságos, legális útvonalat kell biztosítanunk az üldöztetés és a háború elől menekülők számára. a védelemhez való jogot nem szabad, hogy hátráltassa az irreguláris migráció elleni fellépésünk. A legjobb talán, hogyha legális csatornákat találunk az ideigyekvők számára. Az Európai Bizottság tett is javaslatokat ez ügyben. Proaktív tettekkel kell biztosítani azt, hogy az újonnan érkezők és közül a védelemre szorulók mellett mindenkit megpróbálunk integrálni a társadalomba. Az integráció sikere a, attól is függ, hogy sikerül-e lebontani az akadályokat. A nők sokszor többszörös hátrányba kerülnek, ez ügyben valamit tennünk kell. a nők igényeihez kell igazítani a nyújtott szolgáltatásokat. Gondolok itt arra, hogy a gyermek ellátásban milyen fontos szerepük van. További javaslatokat is kíván mutatni az Európai Bizottság nevében még áprilisban. Persze ezen javaslatokban a nemi szempontokat is figyelembe vesszük. Hangsúlyoznám azt, hogy a tagállamok támogatása nélkül mindez elképzelhetetlen, a tagállamok ugyanis már most is rendelkeznek bizonyos eszközökkel. Itt van a szociális alap, illetve a menekültügyi alap. Mindkettőt jobban lehet használni arra, hogy a nők igényeit kielégítsük, kiszolgáljuk. Az erőszak a kizsákmányolás, a, a rabszolgasság ellen menekülők segítségére kell sietnünk. Erre vonatkozó cselekvési tervet is benyújtottunk a tavalyi év során. Ebben a kontextusban azt fogjuk javasolni idén, hogy a meglévő jogi keretet tovább erősítsük. Az Európai Bizottság az embercsempészettel kapcsolatban is jó néhány javaslatot tett a 2015 és 19 közötti emberjogi cselekvési tervben, illetve a, hangsúlyoznám azt is, hogy kötelessége a tagállamoknak e, fellépni a áldozatok védelme érdekében, a kizsákmányolás minden formája ellen fel kell lépni, úgy érezzük, hogy az embercsempészet egy emberjogi kérdés. Harmadik országokkal folytatott párbeszédeinkben többször felvetettük ezt a kérdést. Felszólítja ez a jelentés arra az Európai Uniót, hogy csatlakozzon az, Euró- az isztambuli egyezményhez a nők és gyermekek elleni erőszak visszaszorítás érdekében, Nos, örömmel számolok be arról, hogy az Európai Bizottság az Lisszaboni Egyezményhez, eh, Isztambuli elnézést javítja magát a tolmács, eh, Isztambuli Egyezményhez való csatlakozás érdekében megtett az első lépéseket, döntést meghoztuk. A rászorulók védelmét biztosítani kell, eh, az Európában menediket kereső nők számára különös tekintettel igaz. Ez a különböző szereplők érintettek egy felépése koordinát kell, hogy legyen, amely remélhetőleg hatékonyabbá teszi a védelmet és az integrációt a női menekültek számára. Köszönöm a figyelmüket. Thanks. Köszönöm szépen, és most pedig Máterre asszony kapja meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök asszony. Én is köszönetel tartozom Hannibal asszonynak, az elvégzett munkáért. Sajnos azonban sajnálatos, hogy a Nemzetközi Nőnap alkalmával nem sikerült bizonyos különbségeket orvosolni, amelyek a jelentés előkészítésekor merültek föl. Európában a menekült kérők 38%-a nő. A Hannibal jelentésben benne vannak a referenciák, amelyek egy európai migrációs politikát irányoznak elő, figyelembe véve a nők és a gyermekek igényeit. Egy nagyon nehéz utazást követően megérkeznek az európai határra, és ennek keretében egy humanitárius megközelítés van szükség a legkiszolgáltatottabbak számára, a terhes nők, a gyermekek, az idősek esetében. Vannak olyan bekezdések a szövegben, amelyek menekültügyi eljárásokra utalnak, családegyesítésre, illetve a jogi tanácsadási kérelemre, amely költséges. Így tulajdonképpen a migrációs politikába, az Európai Uniós tagállamok migrációs politikáiba szólunk bele, és azt hiszem, hogy megharadjuk a hatáskörünket, hiszen itt a Nőjogi Bizottság munkájáról van szó, és a LIBE szakbizottság területére lépünk át, ahol igazságszolgáltatás és polgári jogok témáját taglalják. A néppár tehát egy alternatív állásfoglalást kíván benyújtani, egy emberi megközelítés fontosságát hangsúlyozza, olyan megközelítését, amely figyelembe veszi a kiszolgáltatott nők és gyermekek helyzetét, akik esetleg a, ki vannak téve erőszaknak az útjuk során. A Frontex és a Europol érzékeny, nemi kérdésekre érzékeny politikát kell, hogy kialakítson. Fontos az olyan befogadási struktúra kialakítása, amely megfelel a nők igényeinek, gondolok itt a külön tisztálkodási lehetőségekre, és így tovább. Elnök Kárszia Berez asszony következik. Gracias. Köszönöm, elnök asszony. Különböző válságok sújtották az elmúlt években az Európai Uniót, a gazdasági válság, az euróválság, Görögország helyzetet, de kétségtelenül a menekült válság az, amely jelen pillanatban az egész Európai Unió projektjét fenyegeti hiszen itt értékekről van szó, mint a szolidaritás, az igazság és az egyenlőség. Ebben a kontextusban pedig tisztán kell látnunk, hogy több százezer ember, aki át kell a földközi tengeren azért, hogy eljusson az Európai Unióba, az éjségtől, a háborúk elől menekülve, a félelem elől menekülve. Ezen emberek egy része még sérülékenyebb, ők a nők, a menekült nők és a menekült lányok. Az UNHCR adatai szerint a menekültek 55%-a a nő azok, azon menekülteké, akik az Európai Unióba érkeznek. Itt olyan nőkről van szó, akik mindent elveszítettek, a méltóságukat, akik saját testükkel fizetik meg az Európába vezető utat. Megerőszakolják őket, a mafiák áldozatává válnak, az embercsempészek áldozatává, és ezen helyzetben nem maradhatunk tétlenek. Kötelességünk reagálni hiszen itt az emberek méltóságáról és az egész Európai Unió projektjének méltóságáról beszélünk. Éppen ezért integrációs politikákra van szükségünk, biztosítanunk kell a közszolgáltatásokhoz, az oktatáshoz, az egészségügyhöz való hozzáférést ezen emberek számára. Semmi kétségem nincs a felől, hogy erre a problémára, problémára a megoldás nem az, hogyha visszafordítjuk őket és visszaküldjük őket a földközi tenger túloldalára. Európa felelőssége az, hogy megoldja ezt a helyzetet, és képesek kell legyünk arra, hogy választ adjunk azon százezer embernek, aki ma azt várja Európától, hogy ez a projekt valójában valóra váljon, de sajnos a jelenlegi helyzetben ennek már semmi köze az eredeti projekthez. Edkinson kollega szeretné egy kék kártyás kérdést feltenni önnek, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ma reggel a Nemzetközi Nőnapot üdvözöltük a reggeli folyamán. Amikor föltettem a kérdést az iszlám értékekről, akkor nem a fundamentális iszlámról beszéltem, hanem a közel-keleti iszlámról, amely nem összeegyeztethető a nyugati értékekkel az én feminizmusommal, amely elkülönül az ön feminizmusától. Nem kellene megvédenünk a saját, nő, a saját európai női populációnkat az erőszaktól, a nemi erőszaktól, hiszen azt látjuk, hogy itt az integráció mint egy 40 vagy 50 éve kudarcot van egyáltalán nem értek egyet ezzel a kijelentéssel. Az iszlám nem összeegyeztethetetlen az Európai Unióval. Az Európai Unió a sokszínűséget, a pluralizmust, a különbségeket jelenti, és vannak európai állampolgárok, férfiak és nők, akik az iszlámban hisznek. Ami nem összeegyeztethető az EU-val, azok az eh, radikális felvetések, radikális megközelítések, amelyek megosztanak amelyek nem csak az iszlamizmus, hanem más vallások szempontjából is ellentmondanak a férfiak és a nők közti egyenlőségnek. Ez az, ami támadja Európa magját, az igazságtalanság, az intolerancia. Nem maga a vallás, hanem azon értékek, amelyek tönkreteszik ezen Európai Uniót, amelyben egyesek még mindig hiszünk. Tehát a probléma nem az iszlám, a probléma az intolerancia, illetve a szolidaritás hiánya. A probléma az, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy ez a projekt mindannyiunknak szól, férfiak és nőknek egyaránt. Most pedig von Storch képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony most egy kívánság listáról beszélünk a Nőjogi Bizottság részéről, amely megsegíteni próbálja a menekült nőket. Emberségesnek kell maradnunk ezen válság során, ez teljesen egyértelmű, az itteni emberek iránt is emberséget kell mutatnunk biztonságos bevándorlási utakat követelünk minden tagállamon keresztül, tehát egész egyszerűen azt akarjuk, hogy áthaladjanak a tagállamokon a menekültek. Én ezt határozottan elutasítom. Franz Timmermans a bizottság részéről azt mondta, hogy a hozzánk érkezők 60%-a nem menekült és a menekültek, valamint a gazdasági bevándorlók között különbséget kell tennünk. A Nőjogi Bizottság pedig egyáltalán nem ezt akarja, úgyhogy megveti az embereket, és nem méltó az, hogyha több százezer embert ide vonzunk, hónapokon keresztül tornatermekben élnek, és attól függ a sorsuk, hogy valaki lepecsételi-e a dokumentumaikat vagy sem, és a döntést követően visszafordítjuk őket. Ez a jelentés, ez egy kívánság lista, amelyet a Nőjogi Bizottság készített, de messze meghaladja a Nőjogi Bizottság hatáskörét. Előírásokat próbál kidolgozni a tagállamok számára, mint sok egyéb jelentés, amelyet ez a bizottság készített, csak elvetni lehet. Köszönöm szépen, von Storch képviselő, egy kék kártyás kérdés volna az ön számára Frunzulika úr részéről. Parancsoljon 30 másodpercben. Uh, first of all, ladies and gentlemen, allow me to... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, először is engedjék meg, hogy minden kollégának gyönyörű életet kívánjak, uh, csodálatos tavaszt, egészséget, boldogságot ezen a csodálatos napon, március 8-án. Ugyanezt kívánom a világ nőinek és gyermekeinek, lánygyermekeinek. Ugyanakkor fölmerül a kérdés, nem gondolja-e, hogy ezeknek a nőknek nagyobb fokú védelemre van szüksége, akárhol is tartózkodjanak, akármilyen vallással, illetve etnikummal rendelkezzenek. És még egyszer. Elnök felbeszakítja, kérdést kell föltennie. This was not a blue card. Frunzulika úr, ez nem egy kékkártyás kérdés volt. A nő nap alkalmából a kívánságait elmondhatja, hogyha megkapja a szót, de a kék kártya azért van, hogy a korábbi felszólalóhoz egy kérdést intézem. Mindenesetre meg kell adnom mégis a szót von Storch asszonynak. Gyönyörű a kérdés, ebből is látszik, hogy ez a vita a Nemzetközi Nőnap alkalmából látható, hogy milyen sok itt a nő, alig vannak itt nők, mondhatni üres a terem, úgyhogy láthatjuk, mekkora, milyen óriási az érdeklődés a téma iránt. A következő hozzászóló két percben Angelika Mlinár az ALDE részéről. Elnök asszony, itt van egy jelentés, amely végre kiegyensúlyozott, és ez csak annak köszönhetően valósult meg, hogy konstruktív volt az előadó Hannibal asszony, és az árnyék jelentéstevők is, és az volt a célunk, hogy a rászoruló, védelemre szoruló nőket elismerjük. Itt nem egy új kérdésről van szó, de a probléma fokozódik, ahogy egyre inkább sérülékenyé válnak a menekült nők, a menedékkérő nők, az embercsempészek karmaiban. Sok kollega ugyanakkor azt hiszi, hogy a nemzetközi nőnapot úgy ünnepelhetjük meg a legjobban, hogyha megvonjuk a menedékkérőket többek között a szexuális és reproduktív egészségügyi jogoktól, és megtagadjuk tőlük egy gyorsabb és hatékonyabb család egyesítési folyamat lehetőségét. A megosztottság a parlamentben egyértelműen bizonyítja, hogy az előttünk álló kihívás nem a menekült válság, hanem sokkal inkább egy politikai válság. Nehéz időkben a nemek közti egyenlősséget gyakran elhanyagolják a szervezetek, a politikai döntéshozók és a civil társadalom. Ezt gyakran egy valami luxus kérdésnek tekintjük válságos időkben a nemi alapú perspektívát sokkal nehezebb szem előtt tartanunk, de nem tolerálhatjuk azt, hogy alapvető emberi jogokat az EU nem véd. A menedékkérő nők konkrét támogatásra szorulnak, mivel tudjuk, hogy nagyon sok befogadó központ túltelített, nincs ott a megfelelő infrastruktúra, hogy ellássák a nőket és a gyermekeket. Remélhetőleg egyfajta iránymutatásként tekinti majd a bizottság és a tanács ezt a jelentést ahhoz, hogy egy valóban holisztikus megközelítést dolgozzon ki, amely majd célba veszi a, a kiváltó okokat is, mint például az embercsempészetet. És remélhetőleg a béke folyamatokba bevonunk több nőt, hogy megoldjunk olyan konfliktusokat, amelyek minden egyes menekült válság kiváltó okai. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló a GUE részéről, Melen Björk, egy percre herr internationella kvinnodagen är en dag för att synliggöra den feministiska kamp som pågår årets. köszönöm szépen ma március 8 a van és ez lehetővé teszi azt hogy a nőjogi harcot egy kicsit láthatóbbá tegyük. ma teljes joggal a nőkre összpontosítunk, a menedékkérő nőkre és gyermekekre. Nagyon fontosnak tartjuk a családegyesítést, illetve a biztonságos utat Európába. Ez rendkívül fontos, ez utóbbi, különösen a nők és a, a lánygyermekek számára, hiszen igen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Humanitárius folyosóra van szükség, illetve biztonságos útra Európába. A határok lezárása nagyon súlyos következményekkel járt a nők szempontjából, ez elfogadhatatlan megoldás. Ami pedig a családegyesítést illeti, több ország elfogadhatatlan hangot ütött meg a családegyesítés témájában. Ez súlyosan érinti a családokat, de ezen belül a gyermekeket és a nőket, akik kevésbé biztonságos régiókban ragadnak, és lehetetlenné válik az, hogy a család egyesüljön. Egyetértek a jelentéssel, és nagyon sajnálom, hogy nem minden frakció osztja ezt a véleményt. Ms. Winberg, do you accept it? Yes, you've got 30... Kártyás te fogad? Igen, parancsoljon 30 másodpercben. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Sajnálatomat szeretném kifejezni, hogy a fiatal migráns fiúk szexuálisan bántalmazzák a, a nőket. Stokholmban és Könyvben is voltak ilyen esetek, a rendőri erők pedig erről megpróbálják elpalástolni ezt a veszélyt, ezt a problémát. Hogyan tudjuk a nyugati nők biztonságát garantálni? Hogyan tehet, garantálhatjuk azt, garantálhatjuk a nyugati nők számára, hogy ne váljanak ilyen agresszió áldozatává. Igen, klasszikus, amikor szembeállítunk embereket, amikor szembeállítjuk a menekültekkel, a már itt élőkkel. De ez valóban kétszínűség, semmi más, a elfogadhatatlan rasszista előítéleteket ön ismét csak erősítette. Urta úr következik. Tegnap megint csak egy szégyenletes nap volt Európa számára idomeniben, miközben gyermekek és nők a sárban a szabad ég alatt törtötték az éjszakát. Egy csúcson, egy európai csúcson gyakorlatilag arról született döntés, hogy megsérték az alapjogi kartát, és kollektívan kiutasítják a menedékkérőket, ahelyett, hogy a jog alapján járnának el teljességgel, elfogadhatatlan ez. Megint csak azt látjuk, hogy az európai kormányok az európai integrációt elfelejtik. Hannibal asszony jelentését vitatjuk, akinek egyébként köszöntöm a munkát. Egy sor olyan politikát akarunk kidolgozni, amelyen megsegíthetjük a menedékkérőnőket. Jó lenne, hogyha a kormányok, illetve a bizottság végre odafigyelnének arra, amit mondunk. Az egyetlen módja annak, hogy a nők szexuális kizsákmányolását, az erőszakot megállítsuk, az az, hogyha életbe léptetünk olyan politikákat, amelyek megsegítik a menedékkérő nőket, így tudunk csak küzdeni a nőkereskedelmet kereskedelem ellen. Biztosítanunk kell a családegyesítést, és azt, hogy a nők is benyújthassák férjüktől függetlenül a menedékjogi kérelmet, előtérbe kell helyeznünk a szoptató nőket, a terhes asszonyokat, illetve azokat, akik szexuális erőszakot szenvedtek el. Olyan ajánlásokat tartalmaz ez a jelentés, amelyek számunkra kulcsfontosságúak, hiszen ezek alapvető jogokról szólnak. Kérem, hallgassanak ránk, figyeljenek ránk végre, amikor erről szavazunk. Köszönöm szépen, Urtasun úr. Edkinson asszony szeretne egy kékkártyás kérdést intézni önhöz, ha elfogadja. Nem, nem fogadta el. A következő hozzászóló az FDD részéről Daniela Ayuto, másfél percben. <clears throat> Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Az európai parlament képviselőjeként, de általában csak európaiként is valamit tennünk kell a menekült válság ügyében, hiszen milliók kopogtatnak Európa kapuján, és az érkezők többsége most már nő és gyermek. Nem átmeneti probléma ez, és segíthet ez ráadásul a demográfiai problémák megoldásában is. Ugyanakkor sok mindenről lehet beszélni. Miért menekülnek ezek az emberek? Bűdöztetés ellen, háború elől menekülnek, ugyanakkor a, globális felmelegítés is hajtja őket mi is felelősség vagyunk azért a helyzetért, amely az ő hazájukban kialakulhatott. Minden elsősorban humánusnak kell maradnunk, szolidárisnak kell maradnunk, méltóságunkat meg kell őrizni, és az érkezők méltóságát is meg kell védeni. Azt hiszem, hogy csak így tudunk ezzel a válsággal valamit kezdeni. Ez azt hiszem napjaink legnagyobb kihívását. De az, hogy Európa kapuját eltorlaszoljuk, beszögeljük, ez nem megoldás. Az, hogy átoljuk a problémát Törökországra, ez sem megoldás. Legális migrációs csatornákat kell találnunk. Senki, lássuk be, hogy egyetlen nő sem indulna a gyermekeivel a karjában útnak, ha csak nem úgy érezné, hogy az életét fenyegeti veszély ugyanabból a frakcióból nem tehetnek föl kékkártyás kérdést a hozzászólóhoz. Sajnálom. Nem, azt mondták, hogy önabbólnak a frakciónak a képviselője. Elfogadja Atkinson asszony kékkártyás kérdését? Igen? Akkor parancsoljon. Azért nem ülünk ugyanabban a frakcióban, pont azért, mert a a szocializmushoz és a zöldekhez, ahogy viszonyulnak, emiatt kellett kilépnem. Egész egyszerűen nem tesznek különbséget a gazdasági migránsok és az igazi menekültek között. Úgy tűnik, hogy a frakció is megosztott ez ügyben. A gazdasági migránsok és a menekültek között ön személyesen tesz különbséget? Nos, köszönöm ezt az érdekes kérdést, képviselő asszony. Igazából nincs különbség, hogy az ember a háború e, elő e, menekül, e, vagy az éjség elő menekül. Hiszen a diktatúrában például, ahol nem tudnak megélni az emberek, ugyanúgy veszély fenyegeti az életét. Európának pedig nem szükség arra, hogy össze zavarja az embereket ez ügyben. Dornano képviselő az INF részéről egy percben. Merci, Madame la Présidente. Je reviens tout juste. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. Irakból tértem éppen vissza, a humanitárius missziót, eh, misszióban vettem részt, az iszlám, eh, iszlámok üldözik a keresztényeket. Meg kell őrizni a nők méltóságát Európában, és a jelentést döbbenettel veszem tudomásul, hiszen ez a liberális szocializmusról tesz tanúbizonyságot, amely nem kapcsolódik a valósághoz. A nők áldozatok és az LGTB csoportról beszél. Hogyan, e, hogyan viszonyul ez a burzsóa elképzeléseinkhez? Teljesen homályosak ezek a koncepciók, ezek a fogalmak, és ezzel még nagyobb bevándorlási kockázatot vállalnak föl. Egy áldozat, egy, egy áldozatot hogyan bélyegezhetünk meg, illetve hogyan nézhetjük a, a, a szexuális hovatartozását. az önök saját morális diktatúrája alá vonják be a nők jogait. Tisztelt kollégák, elég nagy késésben vagyunk, és mi alatt a frakciók szólalnak fel, a kék kártyák engedélyezettek, innentől kezdve ezt most nem fogom engedélyezni, úgyhogy ne vegyék rossz néven, hogyha nem kapnak kék kártyás kérdést. Most pedig Konstanz Le Grip másfél percben. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Parlament ezt a mai napot a nők kérdésének kívánta szentelni. Most konkrétan a menekült, migráns nők és az őket kísérő gyermekek kérdését tűztük napján rendre. Egy képviselő, egy emberi lény sem maradhat tétlen, amikor látja, hogy milyen szenvedésnek vannak kitéve Eh, azok az emberek, akik egy nagyobb számon érkeznek Európa határára. Itt a menekült nőkre, illetve a, a migráns nőkre gondolok. A néppárt a Hannibal jelentés kapcsolatban egy, egy alternatív állásfoglalási indítványt szeretünk volna benyújtani, mert nem tudunk teljes mértékben egyetérteni a Hannibal jelentésben szereplőkkel. Tehát egy alternatív állásfoglalási indítványunkban elsősorban a, a, a humánus, méltóságteljes és a, a, a nők szempontjait szem előtt tartó konkrét javaslatokat kívántunk tenni. Reális, a józanész által vezérelt javaslatcsomagot, amely a konkrét igényekre kíván reagálni, konkrét intézkedéseket javasol, a, például a terhesnők sajátos igényeire pragmatikus és reális megoldást kínálna az embercsempészet elleni harc különösen fontos számunkra, hiszen ezek tulajdonképpen maffia hálózatokat jelentik. Köszönjük. Következő hozzászóló Arena képviselő két percben. Köszönöm, elnök asszony. 38%-a a, a földközi-tengeri migránsoknak nő és gyerek, több mint 55%-a pedig a Görögországba érkezőknek. A származási országokban már tarthatatlanná vált élet elől menekülnek ezek az emberek, különösen a nők számára az erőszak veszélye egy, egy hajtóerő. Elképesztően drámai helyzetről számoltak be a meghallgatott migráns nők. Éppen ezért ezen nők helyzetét és igényeit figyelembe kell venni. A menekült státusz férfiak határozták meg, férfiak számára ezt újra kell gondolni úgy érezzük. Itt van például a nemi szervek csonkításának kérdés, amit sokkal fontosabb figyelembe venni, és komolyabban kell venni a szexuális és reproduktív jogok, illetve az orvosi ellátáshoz való jog, az abortuszhoz, a kockázatmentes abortuszhoz való jog biztosítása nagyon fontos, hiszen ez itt az európai életük garanciája. Úgy érzem, hogy Európa szolidaritásáról, humanizmusáról szól ez a történet, és éppen ezért Mary Hannibalnak csak gratulálni tudunk az elvégzett munkához. Merci. Köszönjük. Visnyevska képviselő asszony egy percre kap szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! A női menekültek helyzetével kapcsolatban az elhangzottak szörnyűségesek. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az Európába való út ára néha a saját testük, hogyha pedig Európába jutnak, akkor ki vannak téve az erőszaknak, illetve a megértés hiányának. A befogadó központok nehéz körülményeket biztosítanak, amelyek további tragédiákhoz vezetnek. Hogyha az egész válságot figyelembe veszük, akkor azt látjuk, hogy egy radikális válaszra van szükség, amely javíthatja a nők helyzetét, illetve sorsát. Sajnos ismét azt látjuk, hogy az Európai Parlament arról tesz tanúbizonyságot, hogy nem tud egységes álláspontot kialakítani, minden lehetőséget megragad. A szexuális kisebbségek az abortuszhoz való jog érvényesítésére, de azt hiszem, hogy itt most nem erről van szó. Köszönöm. Beatriz Becerra más, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Szeretném, szeretnék köszönetet mondani Hannibal asszonynak, és gratulálni ehhez a kitűnő jelentéshez, ami nem csak pontos, hanem még időszerű is. Hiszen itt egy olyan mm, jelenséggel állunk szemben, amely egyre több tényezőből áll. A válságot csak és kizárólag egy közös áthelyezési megoldással próbálják orvosolni, valami alapvető változott. Ugyanis az Európai Uniót elárasztották a menekültek, most először a saját területünkön egy humanitárius válsággal állunk szemben, amely, amely megoldására 700 milliót szentelni az Európai Bizottság. Most pedig a menedékkérők nagy része gyermek és nő, tavaly 73%-uk férfi volt. Tehát a nemi alapú dimenzió azt hiszem, hogy egy nagyon fontos tényező, amelyet figyelembe kell vennünk. Férfiak és nők készek, ki vannak téve különböző kockázati tényezőknek, a nők és a gyermekek azonban diszkriminációnak, illetve nemi erőszaknak is. Az illegális bevándorlás véget ért, ahogyan ezt Tusk úr elmondta az x csúcs után. Igen, de a jogszabályok és a kétségbeesett politikák nem szabad, hogy meg tagadják a menekült jogi státuszt, amely az alapjogi kartában is benne van, és vannak egyéb egyezmények, mint a CEDAV egyezmény és az isztambuli egyezmény, amelyet végre az Európai Unió is alá fog írni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Kunyeva asszony egy percre. Köszönöm szépen. Először is minden jó kívánságomat a dolgozó nők felé irányítom, akik még mindig a jogaikért harcolnak. Úgy tűnik, hogy nem csak 450 kilométer választja el Strasbourgot Brüsszeltől, hanem egy óriási szakadék. És az Európai Parlamentben itt egy olyan jelentésről beszélünk, amely a női menekülteket humanitárius módon kívánja védeni. Ugyanakkor Brüsszelben az Európai Tanács azt mondja, hogy Ausztria és más országok teljes joggal lezárják határaikat. Bizonyos országok nyíltan rasszista hangot ütnek meg, azt mondják, hogy nem fogadnak be muszlimokat a saját területeikre biztonságos és jogilag is igazolt utakat kérünk a migránsok számára. Ugyanakkor a tanács embertelen alkut köt Törökországgal. Minden egyes menekült státusz elfogadása után lesz egy olyan női migráns, akinek Törökországba kell visszatérnie. Az Európai Unió és Törökország között egy ilyen jellegű megállapodás illegális lehet, illegálisnak nyilváníthatjuk, hiszen a nemzetközi törvényeket sérti. Ne legyünk összeesküvők ebben με την, έκθεση, με τη σκέψη να στηρίξουμε τα δικαιώματα των... Azt kérem, hogy támogassuk. Sajnos nem tudok több időt adni, mondja az elnök, ez a szabály. Most pedig átadom a szót a következő felszólalnak, Reinszke képviselőnek egy percre. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, kollégák! több mint 150 évvel ezelőtt egy fekete feminista rámutatott arra, hogy a nők jogaiért folytatott küzdelembe mi a helyzet, milyen hiányosságok mutatkoztak, ki voltak zárva a fekete nők. Ma pedig erre kell emlékeznünk, amikor a patriarkális erőszakról és a nők elleni erőszakról beszélünk. A parlament egyes részeiben valószínűleg nem akarják elismerni azt a tényt, hogy azon nő nők százezrei, akikről ma beszélünk az Európai Unióban, ők gyakorlatilag maguk is menekültek. A parlament jobb oldalán úgy tűnik, hogy különbséget tesznek európai nők között, akik védelem, védelmet érdemelnek, és mások között, akik ezt nem érdemlik meg. Örülök, hogy a parlament nagy része megértette Fiona Truth fekete nőjogi aktivista elvárásait. Nem szabad etnikai kategóriákba bocsátkoznunk. Azt hiszem, hogy ezzel nagyon fontos lépést teszünk, nem csak azért, hogy a menekült nők jogaiért küzdjünk, hanem a nők jogaiért egyáltalán az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Parker asszony másfél percben. Thank you. Köszönöm szépen. Hogy az Egyesült Király, Királyságnak megfelelő bevándorlási ellenőrzési rendszeren nem, mint az osztrákoknál, akkor valóban segítséget nyújthatnánk a valós menekülteknek és az üldözötteknek. De 300 ezer ember ö, áramlik be ö, az országba, és ezért nem tud a kormány megfelelően reagálni. Ez azt jelenti, hogy ö, nagyon nehéz különbséget tenni a, azoknak, aki, azok között, akiknek, akik valóban rászorulnak a segítségre, illetve a bűnözőket sem tudjuk különválasztani. Több mint egy milliárdan, egy millióan jöttek Európába 2015-ben, és az Európai Unió ezáltal arra ösztönöz nőket és gyermekeket, hogy egy ilyen halálos utat, útnak vessék alá magukat, illetve az életüket veszélyeztessék. Az Európol kimondta, hogy mintegy tízezer migráns gyermek elveszett, és nagyon sokan szexuális kizsákmányolás áldozatai. Olyan kultúrákról beszélünk, ahol a nőket másodosztályúként kezelik, az LGBT közösséget pedig még rosszabbul. A nőket szexuálisan megalázzák, illetve zaklatják a nők biztonsága érdekében, illetve valós menekültek érdekében a, ezen politikákat hátra kell hagyni, és ki kell lépnünk az Európai Unióból. Elnök Buano képviselő következik egy percre. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretnék felolvasni egy-két bekezdést, nagyon óvatosan kell fogalmaznunk, nem szabad a nőket megriggatnunk, hiszen az Isten számlája a nők könnyeit. A nő a férfi oldalbordájából alakult ki, nem a lába alól jön, nem szabad tehát lábbal tipo, tapo, tiporni, az oldalából, a bordájából teremtődött. Ez azt jelenti, hogy egyenlő a férfi, vagy kicsit alacsonyabban helyezkedik el, mint a férfi karja, hogy a férfi meg tudja óvni. Számomra ez nagyon jól mutatja, hogy hogyan kell gondolkodnunk, hogy mit kell tennünk, inkább a tettekre kell összpontosítanunk, komolyabb intézkedéseket kell bevezetnünk, azért, hogy a muszlimok is gyorsabban megtanulhassák ezeket az alapelveket. Következő hozzászóló Perc Ildikó, másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony! a nőnapon a nők elleni erőszak és a menekült nőknek a sokszoros kiszolgáltatottsága került reflektorfénybe tagadhatatlan hogy a háború és az üldöztetés elől menekülő nők és gyermekek saját származási országukban és az európai unió felé vezető rendkvül nehéz úton is nagyon nagyon sok szenvedésnek erőszaknak vannak kitéve mindannyian természetesen érzékenyek vagyunk ezeknek a nőknek és a gyerekeknek a helyzetére. fontos teendőink is vannak úgy mint a szálláshelyek kialaktása a tisztálkodási lehetőségeknek a megteremtése ezért a néppárt önálló alternatv állásfoglalási indtványt is megfogalmazott amelyben ezeket rögztette. tette ezt azért mert a jelentéstevő túlment azon a hatáskörén ami neki szánva volt és olyan kérdéseket érintett amely nem a nőjogi bizottságnak a területe akár a menekültügyi akár a menedékjogi kérdésekre gondolok a családegyestésre a jogi tanácsadásra pedig tehettük volna azt hogy azokkal a nőkkel foglalkozunk akik hányattatottak akik éppen várandósak vagy éppen gyermeküket szoptatták nagyon nagy probléma ez hogy folyamatosan gy járunk el és ahelyett hogy segteni tudnánk éppen bemutatjuk azt hogy hogyan tudunk túllépni ezeken a hatáskörökön. ez az akadálya a probléma megoldásnak. én arra kérem képviselőtársaimat hogy az általunk megfogalmazott állásfoglalási indtványt támogassák. köszönöm elnök asszony! A következő hozzászóló másfél percben Mariano Ihl. Tisztelt kollégák! Először is eh, szeretnék Hannibal asszonynak köszönetet mondani. Valóban ezzel a kitűnő jelentéssel nagyon jó kiinduló ponttal van dolgunk. Itt eh, menekült nőkről és eh, lányokról van szó. A menedék kérők, férfiak és nők között sok a közös vonás, félnek, ki vannak téve a hidegnek, a testi próbáltatásoknak növe, menekülnek, de ehhez képest a nőknek még további akadályokkal kell megküzdeniük, hiszen gyakran gyermekekkel együtt menekülnek, és gyakran várandós nőkkel is találkozunk elmenekültek származási országukból, ahon, ahol már ki voltak téve az erőszaknak, és további erőszak fenyegeti őket. És a menekülés során sem jó a helyzetük. Gyakran más menekültek részéről, vagy a segítők részéről is erőszaknak vannak kitéve, vagy olyan férfiak részéről, akik a tranzitországokban élnek. És ezt ők fizetik meg, nem csak pénzzel fizetnek, hanem saját testükkel is. Ez pedig egy olyan napon, mint a mai, a nemzetközi nőnapon mindenképpen említést érdemel. Pénzben fizetnek, és megerőszakolással azért, hogy egy úszó mellényt kapjanak vagy azért, hogy az embercsempészek elvigyék őket. Mindannyian tudjuk ezt itt a parlamentben, mindannyian tudjuk, hogy a nők nagyon magas árat fizetnek, ha menekülni kényszerülnek, és a mi felelősségünk, hogy ebben a helyzetben különösen a nők és a gyermekek oldalán álljunk. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Julie Görling egy percben. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Senki nem választja azt, hogy menekült legyen, és senki nem akar menekült kérő lenni. Egyetlen nő sem indul el egy olyan úton, amely a legszörnyűségesebb eredményeket hozhat. A nőknek külön kell válniuk gyermeküktől, betegség vagy erőszak miatt óriási szenvedés látunk, ez egyértelmű. Feladatunk az, hogy megvédjük ezeket a nőket az erőszaktól, a nemi erőszaktól, és megfelelő egészségi biztosítá, egészségügyi ellátást biztosítsunk számára. Mégis ez a jelentés túlmegy hatáskörén, különösen a finanszírozás és a jogtanácsadás kérdéseiben. Ezért a brit konzervatív delegáció támogatni fogja a néppárti állásfoglalás tervezetet, hiszen ez felismeri a bizottság kompetenciáit és a parlament hatáskörét, de egyértelműen hangsúlyozom, hogy nagyra értékeljük Hannibal asszony jelentését, megértjük a mögötte húzódó érzéseket, érzelmeket, a politikai szempontból támogatjuk a jelentést, és nem fogunk ellene szavazni. Köszönöm szépen. Cecilia Wikström egy percben. brand Köszönöm szépen, Európa lángokban áll, és akinek nem adatott meg az a szerencse, hogy demokráciában élnek, menekülni kényszerülnek. Szeretnék Hannibal asszonynak köszönetet mondani azért a jelentését, amikor olyan fontos kérdésekről beszélünk, mint a menedékkérők elosztása, vagy az európai külső határok ellenőrzése, akkor persze könnyű megfeledkeznünk a háttérben az emberekről ez a jelentés, azonban valóban kiegyensúlyozott, és felsorolja a különböző problémákat, amelyek, amelyekkel a menekültek szembesülnek. Ugyanakkor aggaszt az, hogy a konzervatívok tönkre akarják tenni ezt a jelentést, és el akarják hallgatni azt a szörnyű szenvedést, amely a nőket sújtja. Nem tudom elképzelni azt, hogy a Nemzetközi Nőnapon valóban arra akarnak szavazni, hogy ez az elnyomás a háttérbe szoruljon. Ugyanis a reproduktív szexuális jogok érvényesítése kulcsfontosságú. Szerintem egyértelmű jelzéseket kell küldenünk. Az elnök félbeszakítja a felszólalót. A következő hozzászóló Stefan Eck egy percben. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Ma egy képmutató vitát folytatunk, hanem marad nyitva a balkáni útvonal. Ez egy képmutató vita, hogyha a szélső jobboldal táborából megvalósul az, illetve továbbra sem bíráljuk az olyan javaslatokat, mint hogy fegyverekkel védjék a határokat. Erőszak, fegyveres erőszak gyermekek és nők ellen, ez elfogadhatatlan, ezzel az európai gondolatot temetjük el. Európának szolidárisnak kell maradnia a menekülő gyermekekkel és nőkkel, és meg kell nyitnia számukra a határokat, illetve nyitva kell tartania ezeket úgyhogy a szélső jobboldali lózungokkal szemben küzdenünk kell, ennyivel tartozunk Európának, illetve az emberiességnek. Éppen ezt most meg kell tennünk azért, hogy Európa továbbra is előre haladjon. Köszönöm. A következő hozzászóló Heidi Hautala egy percben. arvoisa puhemies köszönöm szépen tisztelt én is szeretnék csatlakozni azokhoz akik köszönetet mondtak hannibal asszonynak a nagyon is átfogó munkájához és figyelembe vettem azt, hogy vannak olyanok, akik azt mondták, meghaladta a jelentés a hatáskörét, mégis azt abban meg kell, hogy egyezzünk, hogy a női jogok univerzális jogok meg kell vizsgálnunk a nők konkrét, specifikus helyzetét, meg kell néznünk, hogy milyen veszélyekkel és fenyegetettséggel kell szembenézniük. Feladatunk az, hogy megfelelő szolgáltatásokat garantáljunk számukra. Természetesen figyelembe kell venni a reproduktív egészséggel kapcsolatos igényeket. Nőkről beszélünk, ez pedig azt jelenti, hogy kiszolgáltatott csoportokat védenünk kell, és a női menekültek pontosan ebbe a csoportba tartoznak. Angelika Nébler következik másfél percben. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Jónak tartom azt, hogy ma a Nemzetközi Nőnapon a migráns nők helyzetéről beszélünk, ugyanakkor az is jó lett volna, hogy a nők társadalmi és gazdasági helyzete kapcsán megemlítettünk volna olyan kérdéseket, amelyek érintik a menekülő nőket, ezt minden nő számára meg kell követelnünk. A nők elleni erőszak egy abszolút tabu. A szexuális zaklatás, illetve támadások, az erőszak alkalmazása, a megerőszakolás büntető jogilag büntetendő. A társadalomnak ezeket el kell ítélnie. Az áldozatok védelme fontos, és csak az áldozatok védelme a fontos, az elkövetőket nem szabad védenünk. Továbbá fontosnak tartom azt is, hogy a csempészek, a bűnöző szervezetek ellen fellépjünk. Tisztelt kollégák, elsősorban ez nem csak a, érinti ez a nőket, nem csak a menekülő nőket érinti, hanem a nőket általában. A kényszerprostitúcióról is sokszor beszéltünk már itt a parlamentben. Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben is azonos az álláspontunk és az EU-Törökország csúcs eredményével azt hiszem egy komoly előrelépést teszünk, hogyha az illegális bevándorlással szemben akarunk küzdeni, és a regisztrációval, valamint konkrét javaslatokkal megint a legális bevándorlás ért küzdjünk. Köszönöm szépen, az alternatív néppárti állásfoglalást természetesen támogatni fogom. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Pier Antonio Panceri következik másfél percben. Köszönöm. A nacionalistáktól és a jobb oldaltól igazi bolondságokat is hallgattunk a mai délelőtt során. De azt hiszem, hogy igazából arról kell beszélnünk, hogy Európa jövője forog kockán, hiszen ez most igazi eh, megmérettetés számunkra, Európa számára az égei tengeren nem csak menekülnek vesznek, menekültek vesznek hullámsírba, hanem Európa alapértékei is. Az európai projektek szolidaritásra, az igazságosságra, méltóságra, az együttérzésre épül, hogyha pont ezek vesznek semmibe az érkező nők és gyermekekkel szemben nem vagyunk együttérzők és szolidárisak. Azok, akiket így vagy úgy kizsákmányoltak, akik halál, éhínség, háború, üldöztetés ellen menekülnek, hogyha az érdekükben minél hamarabb nem csatlakozunk az isztambuli egyezményhez, akkor bizony pont Európa val kudarcot. Úgy érzem, hogy egy nemi szempontokat is figyelembe vévő politikával kell megmutatni az európai vezetőknek, hogy valóban igazi, jövőbe tekintő, előrelátó, bölcs vezetők irányítják Európát, és képesek vagyunk, akarjuk és tudjuk védeni a legkiszolgáltatottabbakat, a legelesettebbeket. Erről szól Európa, ezért kell a tagállamoknak is nagyobb felelősséget vállalni. Árni Gerike következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Amikor ma a menedékkérő nőkről beszélünk, nagyon sokan a zöld javaslatok alapján egyeztetnek. Hannibal asszonytól azt kérném, hogy tekintsen egy kicsit messzebbre, még mielőtt ilyen jelentést készít el, amelyben a nem megfelelő súlypontokra összpontosít. Nagy-Britannia 166 menekültet fogadott be az elmúlt időszakban. Ezt nem bírálom, de azért ne gondolja azt, hogy több százezer önkéntes Németországban vagy más országokban, hogy ő nekik elmondhassa azt, hogy, illetve előírja azt, hogy hogyan járjanak el. Németország több millió menekültet befogadott, ezt megelőzően már Görögország és Olaszország is komoly felelősséget vállalt. Ez egy európai probléma, egy globális probléma probléma. Tegnap önkéntesek kell, megvitattam az önök jelentését, és a válaszuk egyértelmű volt. Hogyha valaki akár egy napra ellátogat egy befogadó központba, ott munkához lát és segít, akkor ilyen bolondságokat nem ír le újból, úgyhogy remélem a néppárt, én a néppárt alternatív állásfoglását fogom holnap támogatni. A következő hozzászóló Jordi Sebastián egy percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Szeretnék Hannibal asszonynak gratulálni ehhez a bátor jelentéséhez. Egyértelműen leszögezi azt, hogy a menekült nők kétszeresen is áldozatok és diszkriminációnak vannak kitéve. A kérdés csak az, hogy a parlamentek kívül megszívelik-e a tanácsunkat. Az Európai Tanács vajon meghallgat-e bennünket a tagállamok? Attól tartok, hogy a a kötött szégyenletes megállapodás után nem. Éppen azt akarják, hogy bezárják a határokat azok előtt, akik csak a túlélésre törekednek. Jó lenne, hogy egy kicsit visszaemlékeznek érkeznének. 1939-ben, ami nem volt olyan régen, Elizabeth Eidenbert, svájci aktivista, a katalán, egy katalán faluban egy női központot hozott létre a Franco rezsim elől menekülő nők számára ott a gyermekek abban a térségben megfagytak a hidegtől, éhen haltak, de ő befogadta őket. Ott olyan nők is otthonra találtak, akik a náci rezsim elől menekültek. Mi magunk is menekültek voltunk nem olyan régen. Hol van a történelmi emlékezet? Hol van, hol van az európai szolidaritás? Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Anna Maria Koráca Bilt másfél percben. Köszönöm szépen, egyre több menekült kérő jön Európába, nők, gyermekek. A nők egyedül vannak a gyermekeikkel, a nők és a leánygyermekek ki vannak szolgáltatva az emberkereskedelmnek, a szexuális kihasználásnak az út során, de még Európában is. A magánélethez való jogot biztosítani kell, külön tisztálkodási lehetőségeket kell nyújtani, a reproduktív egészség kapcsán igényeknek eleget kell tenni a biztonságos körülményeket kell nyújtanunk a gyermekek számára, amíg a, az édesanyjukat, édesanyjukat meginterjúholják. Fizikai és pszichológiai támogatásra van szükségük, megvannak a szabályaink, a jogszabályaink, eljött az idő, hogy ezeket megvalósítsuk megfelelő képzést kell nyújtani a rendőri hatóságoknak, figyelembe véve a nemi aspektust, illetve az erőszakot, és oda kell figyelni a megelőzésre és a gyermekeket, gyermekeknek az oktatáshoz való hozzáférést biztosítani kell, hiszen a lányok számára ez a lehetőségeket biztosítja, illetve illetve az erőszaktól is megvédi őket, például a gyermekházasságokat ki lehet ezzel kerülni. Rendkívül fontos a képzés, a munka, munkahelyekre, munkahelyek fel, térképezés, ez megtalálása szempontjából, Nők és gyermekek az erőszaktól, a háborútól menekülnek. Azt kell, hogy mondjuk számukra nincsenek egyedül, Európa biztonságot nyújt, és nagyon fontos, hogy az emberi méltóság legyen a vitán középpontjába. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt kollégák! Említettem már, hogy késésben vagyunk, és ezért most két dolgot kell elmondjak. Először is már jeleztem, hogy kék kártyákat már nem fogadunk el, és arra sem nyílik lehetőség, hogy a Catch the Eye-t lefolytassuk a kollégák mind túl sokáig beszéltek, éppen ezért nincs időnk. 12 óra 30-kor vendégünk van, és csak 30 percünk van a szavazásra, úgyhogy kérem a megértésüket. A következő hozzászóló Krisztin Revoltalon Bonfoy másfél percben. en cette journée internationale des droits des beszélünk a női menekültekről, akik a háború elől menekülnek, és nagyon kiszolgáltatottak. Nem kis kihívás számunkra, hogy a, a menekült politikánkat kiterjesszük rájuk. Hannibal asszonyra jelentése kiváló, gratulálok a munkáért, hiszen a nők megóvása, a menekültek alapvető jogainak tiszteletben tartása vezette a kezét az jelentés készítése közben. Azt hiszem, hogy a, a nem, a kísérő nélküli kiskorúak, gyermekek esetében pedig nagyon könnyen az ember csempészek, emberkereskedők kezére kerülhetnek az Európai Unió szintjén nagyobb fokú együttműködésre van szükség ezen a téren. A kiskorúak, a terhes nők, az e, a szexuális erőszak áldozatainak a, a fogatartásának azon a véget kell vetni a tagállamban, hiszen ők a legkiszolgáltatottabbak, ők áldozatok. Különös figyelmet kell szentelni az LGBT menekült kérelmet beadóknak, hiszen őket a szexuális orientációjuk miatt üldözték a, a hazájukban, ezért kellett elmenekülniük. Azt hiszem, hogy az európai integrációjuk során az emberi méltóság szempontjait kell szem előtt tartani. Fontos, hogy ezzel a jelentéssel rávilágítsunk arra az eddig elhallgatott problémára, amit az ők képviselnek. Köszönjük Helga Stevens egy percben a következő hozzászóló voorzitter collega's ondanks. kedves kollégák tisztelt elnök asszony! jó szándékkal készült ez a jelentős, mégis úgy érezzük, hogy hogy kudarcot, kudarcot vallottak mert valóban a nők és gyermekek elleni erőszaknak elét kell venni, de az igazi kérdés mégiscsak az, hogy az a nyílt a, a kapuk politikája, ez, ez működik-e? Hogyan tudjuk ezzel megoldani a helyzetet? a diszkriminációmentesség hogy hogyan egyeztethető az össze, hogy valaki csak azért védünk, mert nő. Nem mindegy az sem, hogy valaki igazából menekülte, tehát mondjuk háború ellen menekül, vagy csak gazdasági migráns. A kiskorúakat nem szabad fogva tartani, ez szerepel a jelentésben. Semmiféle körülmények között nem szabad kiskorúakat a közben megszakítják a hozzászólót, mert lejárt az ideje, sajnáljuk, mondja az elnök. Pardon, Ihre Zeit war vorbei. Sajnálom, de lejárt az ideje. A következő hozzászóló Krisztoforú képviselő másfél percben. Tisztelt elnök asszony! Ma a Nemzetközi Nőnap alkalmából szeretnék gratulálni minden nőnek, de azt kell mondjam, hogy az Európai parlamentnek mindenes, mindenek előtt az a feladata, hogy a szép szavakat átültesse a gyakorlatba. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a menekült nők előtt tisztelegjünk. Őrájuk kell gondolnunk mindenek előtt, akik a szégyen kerítései előtt állnak kétségbeesve, azért mert megpróbálják ellátni gyermekeiket. Gondoljunk azokra a menekült nőkre, akik felvállalnak egy hosszú utat az elnyomás és az életveszély elől menekülve. Olyan nők, akik tényleg minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy eljussanak egy idegen országba. Ugyanakkor a görög nőkre is gondolnunk kell, akik szolidárisak voltak, segítettek Idoméniben, Leszposz szigetén és máshol mindenek előtt a ciprusi nőkre is emlékeznünk kell, hiszen nagyon sok ciprusi nő maga is menekült hosszú ideje, 42 éve és ők azért küzdenek, hogy visszatérhessenek hazájukba, és visszanyerjék emberi jogaikat, azokat, amelyeket a megszállás elvett tőlük. Emberi jogokról van itt szó, és az Európai Parlamentnek ezt a rendkívüli helyzetet Cipruson mindenképpen szem előtt kell tartania, és emlékeznie kellene azon ciprusiakra, akik hosszú ideje szenvednek. Tomasics képviselő következik. govore da žene i djeca Köszönöm a statisztikákból. Azt olvashatjuk ki, hogy 2015-ben érkező 38% a nő és gyermek volt, bár a propaganda gépezet megpróbált minket félrevezetni. A számok önmagukért beszélnek. A, sokkal több a, a e, hatköteles korú fiatal férfi, mint a nő vagy a gyermek. Hogyha a helyi hatköteles korú fiatalok nem segítenek felszabadítani a, a, a szíriai városokat, akkor kik? Majd az amerikai és európai katonák úgy tűnik, hogy nem tanult Hannibal asszony semmit ezekből. Ezekből a számokból egész egyszerűen nem tudunk vele egyet érteni, rossz következtetéseket vontak le ebből. A menekültek szenvedését nem szabad felhasználni arra, hogy az abortusz mellett törjünk láncsát. Nem szeretném, hogyha mindenféle kérdés nélkül tárvany, tárvanyitva nem maradnának Európa kapui. Másfél percre Adam Saint felképviselője a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony. A nők és a gyermekek az erőszak, a brutális erőszak elől menekülnek, illetve a horror és a trauma elől. Azonban óriási az ellentmondás, hiszen gyakran pontosan azzal kell találkozniuk útjuk során, amitől menekülnek. Még az Európai Unió területén, és ezért nem értem a jelentés követeléseit. Nem feltétlenül érzek mindennel egyet. Szerintem meg kellene vizsgálni ezt az ellentmondást, meg kellene nézni, hogy milyen okok húzódnak a háttérben. Nagyon gyakran a tagállamokban a vallás, a hagyományok, az elvek előtérbe kerülnek az európai törvények fölé, vagy azzal egy szintre kerülnek, néha ezeket tolerálják. A vendégnek kell a befogadó szabályai szerint élnie, nem pedig fordítva. Ezért a demokrácia és a civil társadalom szabályait kell érvényesíteni minden ide érkező esetében. Emellett nagyon fontos hogy minden tagállam aláírja az Európa Tanács isztambuli egyezményét. Köszönöm szépen. Tomás Stechowski az utolsó hozzászóló másfél percben. Děkuji, paní, eh, paní uh, místopředsedkyně za výbornou... Köszönöm szépen, tisztelt alelnök asszony. Köszönöm szépen, hogy ilyen szépen kiejtette a nevemet. Tisztelt biztos asszony amikor menekültről van szó, akkor 20-30 éves férfi jelenik meg a szemünk előtt, aki életét kockáztatva Európába érkezik, hogy megvalósítsa álmát, jóléti államban éljen, jó körülmények között, amelyet az európai társadalom tud biztosítani számára. Nagyon kevesen döbbenünk rá arra, hogy a görög-macedón határon a menekültek legalább fele nő és gyermek, akik diszkrimináció áldozatai. A hatóságok által végzett eljárások során, és gyakran azt is látjuk, hogy támadások, a nő, férfiak részéről támadások érik őket, reagálnunk kell. A e, jelentés célja nemes, és sajnálatos az, hogy az Európai Parlament nem tud rábólintani. Ismét egy politikai harc áldozatává válik egy fontos jelentés, nem megfelelően kezeljük a kérdést, és olyan dolgoknak esik ez a jelentés áldozatává, aminek semmi köze nincs a nők körülményeihez. Támogatom a néppárt állásfoglalási javaslatát, amely alternatívát biztosít. Köszönöm szépen, ahogyan már elmondtam, sajnos a KCDI-ra nincs idő, hiszen az ENSZ menekültügyi főbiztosát is meg kell hallgatnunk, most azonban Jurová biztos asszonyé a szó a bizottság nevében. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, mivel időből kifutottunk, és mivel a legfontosabb mondani valómat a e, megnyitó beszédemben elmondtam, ezért tényleg csak annyira korlátozódnék a zero hozzászólásomban, hogy megköszönjem a nagyon érdekes vitát, az elmondott véleményeket, és ismét biztosítsam önöket. Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság készen áll megtenni mindent, minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy hatékony intézkedésekkel próbáljuk a legkiszolgáltatottabbak a menekült nők és gyermekek életét és helyzetét könnyíteni, és a javaslatainkban, jogalkotási és nem jogalkotási javaslatainkban mindez majd tükröződik. A menekült eljárás eldolgozásában illetve a, az isztambuli egyezményhez való csatlakozás kezdeményezésben. Köszönjük szépen! Most pedig Mary Hannibalnak, az előadónak adom meg a szót, kettő percre parancsoljon. Köszönöm szépen. Viszonylag jó létben élünk. Azok a menekültek, akik úgy érzik, hogy el kell hagyniuk az otthonukat, a hazájukat és a szeretteiket, hogy elmeneküljenek a háborús a szenvedés elől, nem élnek olyan privilegizált körülmények között, mint mi. És senki sem hagyja el az otthonát, ha csak nem kényszerül rá. A vita során többször is elhangzott, hogy a női menekültek, a nőnemű menekültek nagyon különleges körülmények között élnek és kényszerülnek menekülni, ezt többen is elmondták. Szerintem a néppárti állásfoglalást nem kellene megszavaznunk, mert az felvizezi, fel puhítja mindazt, amit én az állásfoglalásomban megfogalmaztam a nőnemű menekültekről. A néppárti állásfoglalás a családegyesítést és ellehetetleníti, emellett a várandós nőknek nyújtandó segítségnyújtás sem teszi lehetővé, és nem teszi lehetővé azon nők támogatását, akik erőszakot szenvedtek el. Ahogyan elhangzott, a nő, nők jogai egyetemesek. A, az Európai Unió régóta támogatja a nőket, és tovább kell haladnunk ezen az úton, ezért szeretném azt kérni, hogy a mi jelentésünket támogassák ma a szavazás során. Elnök, köszönöm szépen, ezzel a, szavaz, ezzel a vita lezárult. Ma fogunk szavazni erről a pontról, és most röviden megszakítom az ülést. Szeretnék mindenkit kérni, hogy foglaljon helyet. tisztelt hölgyeim és uraim! Mielőtt folytatnánk az ülést, szeretném elmondani, hogy a hondurászi emberi jogi aktivista Berta Cáceres haláláról nagyon lesújtva értesültünk. Ő ékes példája volt annak, hogy hogyan kell harcolni az emberi jogokért az első vonalban, az élvonalban, egy olyan országban, ahol az emberi jogokat is tiszteletben tartják, egy, mint Hondurasban is. Nagyon sok kollega itt a tisztelt házban ismerte őt személyesen is. És éveken keresztül szorosan együttműködve dolgozott vele. Az Európai Parlament ezért elítéli ezt a, az eseményt, és kérjük, és ezt várjuk el a hondurasi felelősöktől és illetékesektől, hogy lépjenek fel kellő szigorral az elkövetők ellen. Az emberi jogi aktivisták védelmét, úgy, mint Kaszeres asszony védelmét is biztosítani kívánjuk, és bízom abban, hogy ez a tragikus esemény nem fogja a kedvét szegni a többi emberi jogi aktivistáknak, hanem fenntartják lehető két fellépésüket. Hondurasban, ahol nagyon sok ember ezért egyébként is beáldozta az életét. Azt gondolom mindannyian, akik Kaszeres asszonyt ismerték, meg fogják őrizni az emlékezetükben. Tisztelt ENSZ menekültügyi főbiztos Grandi úr, tisztelt kollégák! Ma, március 8-án az Európai Parlament, mint ahogy minden évben itt a plenárisan megemlékezik a Nemzetközi Nőnapról. Azonban ebben az évben nagyon sok minden más, hiszen 1945 óta, a második világháború vége óta a legnagyobb menekültügyi válságot éljük meg éppen. Éppen ezért magától értetődő, és azt gondolom, hogy logikus is, hogy ezen a 2016-os március 8-án a nőknek még nagyobb figyelmet szentelünk. Február óta ugyanis a nőknek és a gyerekeknek a száma, akik Európába jönnek, jóval meghaladja a férfi menekülteknek a számát. És tudjuk azt is, hogy a nők különösen könnyen sérthetők és bántalmazhatók. Nagyon sok veszélynek vannak kitéve az útjuk során is. Ezt minden nap látjuk, minden nap halljuk az erről érkező drámai beszámolókat, amikor megsértik a nőket, a méltóságukban bántalmazzák, sértik őket, és az alapvető emberi jogokat megvonják tőlük. És sajnos a körülmények csak romlanak, több ezren ülnek táborokban, ott ragadnak, és nem tudják, hogy egyáltalán esélyt kapnak arra, hogy új életet kezdjenek jobb körülmények között. Éppen ezért az Európai Parlament a nők elleni erőszak bármilyen formája ellen határozottan fellép, akár az otthonukban történik ez a hazájukban, a menekülésük során, vagy a célországaikban. Úgyhogy azok, akik ezen a kontinensen felléptek a nők jogaiért, akik évtizedeken keresztül nagyon bátor munkát folytattak, és sikra szálltak a nők jogaiért, így például ennek a parlamentnek első parlamentje, Simon Weil, hogy csak egy nevet mondjak saját sorainkból. Őket is nagyon tiszteljük. Teljesen világos, hogy ezeknek a nőknek a sorsa és a hagyatéka nem megfordítható. Egészen őszintén azt kell mondanom, hogy pont fordítva van ez így, mert ezeket a jogokat, amelyeket sikerült kiküzdeni ők számukra, ezeket minden nap meg kell erősíteni. Örülök annak, hogy ma az ENSZ menekültügyi főbiztosa eljött hozzánk, Filippo Grandi, ennek az ünnepélyes ülésnek a keretében, és Grandi úrnak, az ENSZ menekültügyi főbiztosának meg is adom a szót. elnök úr nagyon örülök hogy itt lehetek ma nagy megtiszteltetés a számomra hogy önökkel lehetek ma a nemzetközi nőnapról is megemlékezhetünk közösen és beszélhetek erről a témáról az ENSZ menekültügyi főbiztossága szemszögéből. Tisztelt parlamenti képviselők! A múlt hónapban Görögországban Lesbos szigetén jártam, ahol láttam, ahogy a görög parti őrség megmentette egy hajó utasait. 200 ember utazott ezen a hajón, legtöbbjük nő volt és gyermek. Néhány nagyon kiskorú gyermek is volt közöttük, voltak közöttük idősebbek, és néhány beteg ember is. Ahogyan kiszálltak a hajóból, néhányukkal váltottam néhány szót, és elmesélték nekem, hogy milyen konfliktusok elől menekülnek, és menekültek Szíriában, Afganisztánban. Beszéltek arról, hogy milyen veszélyes utazáson mentek keresztül, és arról, hogy mennyire aggódnak a jövőjük miatt. Ők a mai globális menekültválságnak mindössze néhány példája. Több mint 60 millió embernek kellett globális szinten menekülnie, átlagosan 42.500 embernek kell naponta elmenekülnie az otthonából, hazájából, felük nő. Bár a menekülőknek 86%-a, tehát a nagy többsége más kontinensen kényszerül menekülni, most Európában is rekordszámú menekültel van dolgunk. Mindannyian tudjuk, 2015 során egy millió ember érkezett Európába, a földközi tengeren átkelve, mindenféle lélekvesztőkön, és mindannyian láttuk azt, hogy a görög partokon mentőmellények halmozódnak fel, azok mentőmellényei, akik túlélték a veszélyes utazást. Azonban rengetegen életüket vesztették az átkelés során, ez is azt mutatja, hogy tragikusan kudarcot vallottunk. 138 ezer ember érkezett eddig Dél-Európába. A közvélemény sokszor úgy gondolja, hogy fiatal, egyedülálló férfiak érkeznek Európába, hogy itt munkát keressenek. Ma a Nemzetközi Nőnapon Ehelyett azonban arról számolnék be önöknek, hogy az ide érkező körülbelül kétharmada nő és gyermek. Tavaly ez csak 41 százalék volt. Fatima történetéről számolnék be, aki Szíriából menekült, és akit Görögországban, Szamos szigetén találtak meg a hatóságok. Nagyon súlyos traumákat szer- szenvedett el, erőszakot szenvedett el azon férfiak részéről, akikkel utazott. Kórházba vitték, hogy ott kezeljék őt, és ott elmesélte, hogy a férje őt és a fiatal lányukat egy olyan férfire bízta, aki nem ismertek, és akinek az lett volna a feladat, hogy Európába juttassa őket. Ez a férfi elkobozta tőlük a pénzüket, a különböző okmányaikat, erőszakot követett el Fatimán, és megakadályozta, hogy kapcsolatba léphessen a férjével. Fatima története csak egy a sok közül, rengeteg nő és gyermek kell útra, van erőszaknak kitéve, próbál Európába jutni a reménységüket Európába helyezik, itt szeretnének menedéket találni. Nagyon sok kétségbe esett ember biztonságos helynek tekinti Európát, egy olyan helynek, amely kiáll az emberi jogokért, és befogadja a menekülőket. Nincs jobb, biztonságosabb alternatívájuk sokaknak, ezért nagyon nagy kockázatot vállalva az embercsempészekre bízzák magukat. Szeretnék egy fontos tényre rávilágítani, amelyről sokszor megfeledkezünk. Az Európába érkezők nagy többsége, 88%-uk összesen, azon országokból érkeznek, amelyekből a legtöbb menekült érkezik, elsősorban Szíria, Afganisztán, de Eritrea és Szomália is itt említendő. A menekülő nők és gyermekek száma nagyon gyorsan növekszik, ezt korábban is elmondtam, és sokuk férfi hozzátartozó nélkül utazik. Azt is láthatjuk, hogy sok várandós nő kell útra, illetve sok olyan nő, akik kisbabával, csecsemővel utazik. Az ENSZ egyik tanulmánya szerint a Görögországba érkező szíriaiak 28%-a olyan családhoz tartozik, ahol a nők menekülnek a gyermekekkel, férfi hozzátartozó nélkül. A nők nagy része emellett erőszak áldozatává, és többek között nemi erőszak áldozatává is válik. Nagyon veszélyes útvonalakon utaznak, és olyan helyeken kényszerülnek megszállni, ahol nem biztosított a biztonságos szálláshely, például sokszor az utak szélén vagy parkokban kénytelenek megszállni. Görögországban rengeteg menekülő halmozódott fel, jelen pillanatban több mint 38 ezeren tartózkodnak Görögországban, mert a nyugat-balkáni útvonalon sok határt lezártak, nem tudtak Görögországból tovább utazni Macedóniába. Ez közvetlen kihatással van a nőkre és gyermekekre, akik így még inkább kivannak téve a nemi erőszaknak és az embercsempészetnek. Mi a partnereinkkel támogatjuk azokat a helyi hatóságokat, amelyek az érintett területeken működnek, próbáljuk együtt biztosítani a megfelelő körülményeket a menekültek fogadásához. Megpróbáltuk a kockázatokat csökkenteni és segíteni a nőket az út, útvonalukon. Most több fogadóközpontban külön létesítmények jöttek létre a nők fogadására. Az unicef és a Vörös Keresztel együtt 20 olyan központot hoztunk létre, ahol a családokat és gyermekeket, amit nőket támogatjuk, ezek biztonságos helyet jelentenek a nők számára, biztonságos körülmények között szállhatnak meg, és kaphatnak támogatást. A kiszolgáltatott nőket és gyermekeket segítjük ezen központok létrehozásával, és megpróbáljuk az általuk elszenvedett erőszak és trauma következményeit csökkenteni ugyanakkor tisztelt képviselők többre van szükség, mint humanitárius segítségnyújtásra. Más kontinenseken olyan országok, amelyek sokkal kevesebb forrással rendelkeznek, mint Európa, sikerült kezelni a különböző menekült folyamokat. Mindenképpen szervezetten kell a menekült válságot kezelni, és megfelelő körülmények között kell fogadni őket. Európában most ugyanúgy vagy jobban kell teljesíteni, mint az általam említett országokban. Mint ahogyan ön is, önök is tudják, tegnap az Európai Unió állam és kormányfői találkoztak Törökország vezetőségével, hogy tárgyaljanak a migrációs folyamok kezeléséről. Mi nem vettünk részt a tárgyalásokon, és tudjuk, hogy még mindig beszélnek a részletekről, egyeztetnek ezekről. Első, az első reakcióm azonban az, hogy nagyon aggódom amiatt, hogy esetleg egy olyan megállapodás születhetne, amely során a nemzetközi jognak megfelel, nem veszik figyelembe a nemzetközi jog menekültekre vonatkozó biztonsági előírásait. Nagyon fontos, hogy egy menedékkérőt csak akkor lehessen visszajutatni egy harmadik országba, hogyha a harmadik ország megfelelő körülmények között vállalja, hogy meg, megvizsgálja megfelelő körülmények között a menedék kérelmet és csak akkor, hogyha az adott egyén az elfogadott nemzetközi standardoknak megfelelően tud menedéket kapni abban az országban, és teljesen hozzáférhet a munkaerőpiachoz, az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, és hogyha szükséges, a szociális szolgáltatásokhoz is. Garanciákra van tehát szükség, ezeket jogilag is le kell fektetni, és ezekkel, hogy képezzék az alapját egy olyan mechanizmusnak, amely során elbírálják a menedékkérelmeket. Emellett az útnak indulás előtti screeningeket is be kellene vezetni azért, hogy megakadályozzuk a további problémákat. Törökországban már most is közel 3 millió menekült tartózkodik. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség osztozzon a felelősségben. Természetesen üdvözlünk minden olyan kezdeményezést, amely a menekültek legális fogadására biztosít lehetőséget szignifikáns számban. Reméljük, hogy sikerül ezt biztosítani, és remélhetőleg a régióbeli egyéb országokra is sikerül majd alkalmazni ezt a mechanizmust Libanonra és Jordániára vonatkozólag például. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága már régóta kéri, hogy a szíriai menekültek esetében a legális útvonalakat nyissák meg és tartsák fenn annak érdekében, hogy ne kelljen embercsempészekhez fordulniuk a menekülőknek. Ide tartozik egyébként a letelepítés körüli vita, a humanitárius segítségnyújtás, a barát családegyesítés és a diákoknak, hallgatóknak biztosíthatók ösztöndíjak, a munkaerőpiachoz való hozzáférés. Március 30-án Genfben az ENSZ menekültügyi magas magasrangú egyeztetést tart majd a globális felelősségvállalás kapcsán a szíriai menekültekre vonatkozólag. Konkrét vállalásokat várunk majd ezen ülés alkalmával az ország, különböző országoktól. Remélhetőleg Sikerül majd a szíriai lakosság 30%-át, azaz kb. 4,3 millió embernek biztosítani a legális útvonalakat. Koordinált európai reakcióra, válaszadásra van szükség, amelynek alapját a szolidaritás, a politikai vezetés képezi, valamint a felelősségvállalás abban, hogy stabilizáljuk a helyzetet és hatékonyabban kezeljük, menedzseljük a menekült hullámot. A múlt héten pénteken az Európai Uniónak és a tagállamoknak javaslatokat terjesztettünk be erre vonatkozóan, ezek a javaslatok továbbra is fennállnak, ragaszkodunk hozzájuk. Ezek központjában a regisztrációs folyamat javítása áll, és az Európán belüli áthelyezési mechanizmusok javítása. Elengedhetetlen, hogy az áthelyezés működjön Európán belül, és úgy gondoljuk továbbá, hogy az Európai Bizottság támogatása mellett, amelyért hálásak vagyunk, Javítani kell a kapacitásokat Görögországban. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága jelen van Görögországban, és szorosan együttműködik a görög hatóságokkal. Továbbá a, le kell vonnunk az eddigi tanulságokat. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy egy közös európai menekültügyi rendszert fenntartsuk, még akkor is, hogyha nagyon nagy nyomás nehezedik rá kulcsfontosság, hogy megakadályozzuk, hogy további emberéletek vesszenek el, és megfelelő garanciákra van szükség, főként a kiszolgáltatott csoportok, a nők és gyermekek esetében. Ide tartoznak a különböző mentési eh, műveletek, segíteni kell továbbá a kíséret nélkül utazó gyermekeket, és mindenképpen megfelelő reakcióra van szükség az erőszakkal, és különösen a nemi erőszakkal szemben. Egy hatékony európai menekültügyi rendszerre van szükség, nem csak azért, hogy a jelenlegi menekültügyi és migrációs válságot megoldjuk, hanem a jövőre való tekintettel is biztosítani kell, hogy a tagállamok, azok a tagállamok, amelyek az EU külső határen helyezkednek el, ne kényszerüljenek arra, hogy aránytalanul nagy terhet kelljen kezelniük. Szolidaritásra van szükség Görögországgal és Olaszországgal szemben, de lehet, hogy a jövőben más tagállamokkal kell szolidárisnak lennünk. Tisztelt parlamenti képviselők, a jövő héten a szíriai konfliktus immár a hatodik naptári évébe lép, több mint 4 millióan kértek menedéket a régióban, 6,5 millió ember kényszerült az országon belül elmenekülni. Becslések szerint Szírián belül 13,5 millió embernek van szüksége humanitárius segítségnyújtásra, 4,5 millió ezek közül nagyon nehezen elérhető területeken tartózkodik. Jelen pillanatban tűzszünet uralkodik Szíriában már tizedik napja. Az ENSZ és az ENSZ menekültügyi főbiztosságának így sikerült humanitárius segítséget nyújtania olyan embereknek, akik már évek óta háborútól szenvednek és nincs telenségben élnek. Időközben a szomszédos országokban az ottani kormányok vendégszeretete és nagy, le, nagy lelkűsége ellenére a szíriai menekültek egyre nehezebb körülményekkel szembesülnek. A Világbankkal együtt tanulmányt készítettünk, és arra jutottunk, hogy Jordániában és Libanonban a szíriai menekültek 90%-a a nemzeti szegénységi küszöb alatt él, mivel nem igazán tudnak legálisan munkához jutni, és nagy részük felélte a rendelkezésére álló forrásokat. A Múlt hónapban Londonban a nemzetközi közösség 10 milliárd eurót ígért az olyan tevékenységekre, amelyekkel segíthetők a menekültek és az őket fogadó közösségek, javítva az oktatási és a megélhetési lehetőségeket. Most a különböző országoknak, a konferencián tett vállalásaiknak eleget kell tenniük, ez nagyon sürgető. Nem fogadhatjuk el, hogy tovább habozzunk, stabilizálni kell mielőbb a régióban a menekült közösségeket is, a fogadó közösségeket is, és ki kell használnunk a szíriai fegyverszünet adta lehetőségeket. De Szíria nem az egyetlen ország, amelyet az erőszak fenyeget, illetve az erőszak gyötör ebben a, ebben a régióban. Irakra is ez jellemző. Irakban az elmúlt, évtiz, az elmúlt években 3,3 millió ember, millió ember kényszerült arra, hogy elhagyja a otthonát. A világban még a menekültek, a világban a menekültek legnagyobb arányát még mindig az afgánok teszik ki az elmúlt 30 év során. A legnagyobb részük Pakisztánban és Iránban él. 2015 második felévben az országon belüli elvándoroltak száma is nagyon megnőtt. Nagyon sok olyan gyermek van, aki szeretne egyedül, vagy felnőtt kíséret nélkül eljutni Európába. Az ország 35 megyéjéből 31-ben háborús konfliktus van, és 78%-kal megnőtt tavalyhoz képest az elmenekülők aránya. Az Európába érkező menekültek 25%-a afgán. Európa, az, az, a föld más részén is nagyon sok konfliktus van Afrikában, a menekültügyi problémákat a fin, alulfinanszírozás miatt nagyon nehéz megoldani. Ott van Észak, Nigéria, Közép-Afrikai köz, Köztársaság, Dél-Szudán vagy Burundi, hogy csupán egy párat említsek. Afrika szarva továbbra is olyan régió, ahol nagyon sokan menekülnek el, nagyon sok a szomáliai menekült, nagyon nehéz többet adni a menekülteknek, mint az abszolút minimum, sokszor még azt sem tudjuk megadni. Nagyon sok országban nem dolgozhatnak legálisan, úgyhogy alapvetően még mindig a segélyektől függnek, és a segélyek nagyon szegényesek. Dél-Kelet-Ázsiában is nagyon sok a menekült, általában rohingákról van szó, és nagyon sokan embercsempészek segítségével szállnak hajóra, de nagyon sokan életüket veszítik. Sokszor az ember csempészek vetnek véget az emberek életének, menekültek életének, nagyon sokszor betegségben halnak meg. Közép-Afrikában is nagyon súlyos gond a menekültek gondja. Sokan a maffia vagy gengszerű erőszak elől menekülnek el, de sokan nők és gyerekek a hagyományos, tradi- a hagyományos menekült útvonalakat használják, éjszakra menekülnének. Alapvetően az erőszak elől, illetve az üldöztetés elől menekülnek. A világban nagyon sok a konfliktusos zóna, és tömeges migrációról beszélhetünk, hogy kerítéseket és hogy kerítéseket és falakat húzzunk föl, hogy a menekültek ne jöhessenek be, az nem megoldás. Ezzel csak hozzáadunk ezeknek az embereknek a szenvedéséhez. And women everywhere. És a nőknek a legsúlyosabb a helyzet az összes menekült közül. Rengeteg menekült érkezik. A politikusok első reakciója általában az, hogy félelmet keltenek, manipulálják a közvéleményt, és gyűlöletet keltenek azok ellen, akik mások. Ez elfogadhatatlan. Csak a szolidaritás és az emberi jog lehet a reakció alapja. Nagyon fontos, hogy a, me, hogy a felelősséget megosszuk, illetve hogy tiszteletben tartsuk a nemzetközi jogokat. Ma ünnepeljük annak a napját, hogy sikerült eredményeket elérni a nemek közötti különbségek területén, és sikerült elérni azt, hogy a politikai és gazdasági életben a nők fontosabb szerepet kapjanak. 1975-ben ünnepeltük meg először a Nemzetközi Nőnapot. Még sokat kell tennünk azért, hogy valóban egyenlőek legyenek a nők a férfiakkal, de a diszkrimináció és a kiközösítés az etnikum, a vallás vagy a nem alapján még mindig a konfliktus és az üldöztetés mozgató rugója. Még mindig nagyon sok olyan ország van, ahol a nőknek nincs joga ahhoz, hogy átadják nemzetiségüket a gyermekeiknek. A menekültek, akik most ide érkeznek, sokan ezzel a problémával küzdenek, Szíriából vagy Irakból érkeznek. Amikor nincs bizonyíték arra, hogy ki az apa, a gyermekek automatikusan nem kapják meg a nemzetiséget, a, nem kapják meg a nemzetiséget, és sokszor ezek a gyermekek hontalannak számítanak. Többször elmozduk az elmúlt 25 évben, hogy nincs humanitárius megoldás a politikai problémákra, ezek jelentik a tömeges elmenekülés alapvető okát. A hosszú háborúk az erőszak hullám, az elnyomás, a megfelelő kormányzás hiánya nem megoldható humanitárius eszközökkel. Politikai akaratra van szükség ahhoz, hogy az emberek ne vándoroljanak el, hogy az olyan emberek, mint Fatima és a kislánya megtalálják azt a védelmet, amire szükségük van, úgy, hogy ne kelljen embercsempészek segítségét kérni, vagy olyanokét, akik kihasználják őket. Ezek nem elvont fogalmak, amiről elvontan kell gondolkodni. Ezek valóságos, brutális tények, és csak nagyon bátor politikai akarattal és előrelátással lehet megoldani. Nemzetközi együttműködésre van szükség ehhez, az, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsuk, hogy az államok szolidárisak legyenek, és mindenképpen humanitáriusan kell fellépni. Európa az igazság pillanatához érkezett, most kell megerősíteni azokat az értékeinket, amelyekre Európa épült. Köszönöm. Köszönjük szépen, Grandi úr. Most pedig a bizottság nevében Avramopoulos úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főbiztos úr, hagyd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondjak azért, hogy gyakorlatilag itt felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a női menekültek jogainak szem előtt tartására a nemzetközi nőnapon. Azok az emberek számokat tekintve, akik görög partokat érnek majd a Nyugat-Balkánon keresztül haladnak, óriási kockázatokat váltal, vállalnak, de csak számokat látunk, és elfelejtjük, hogy emberekről van szó, akik védelemre szorulnak. Azok a nők, akik egyedül utaznak, dacára annak, hogy mennyire sok veszély érhet őket, a maguk és a gyermekeik életét is kockáztatják, amikor útra kelnek. Az Európai Bizottság nem felejti el az emberi jogi kötelezettségvállalásait, erről biztosíthatom önöket. Természetesen a menekültéri e, áramlást kontroll alatt kell tartanunk, és csökkenteni kell a ránk nehezedő nyomást. Igen, valóban sokkal jobban kell menedzselnünk a külső határainkat, az Európai Unió számára, a tagállamok számára és a polgárok számára is, de nem szabad elfelejtenünk a menekülőket sem. És persze az emberkereskedők üzletkötéseit, bizniszét vissza kell szorítanunk, meg kell szüntetnünk, hiszen több ezer embert küldenek gyakorlatilag a halálba. Ahelyett, hogy veszélyes útra keljenek, a mi felelősségünk az, hogy legális útvonalakat teremtsünk, és meg tudjuk óvni ezeket az embereket, lehetővé tegyük számukra, hogy legális útvonalakon biztonságosan jussanak el Európába a menekülők. Ezért hívom fel a tagállamok figyelmét arra, hogy ne csak a tavaly júliusi vállalásaikat tartsák be, valamint a Törökországgal kötött megállapodást is tartsák szem előtt, hanem minél hamarabb lépjenek. Az illegális bevándorlók Törökország területére lépve vissza lesznek fordítva nemzetközi jogszabályok betartása mellett. Akik viszont már itt vannak, azok számára javítani kell a körülményeken. Ezért tettünk javaslatot egy humanitárius segély rendszernek a felállítására, és ezért van szükség arra is, hogy az áthelyezési programot kiteljesítsük, és a kapacitásainkat etéren növeljük. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága a legfontosabb partner ebben a folyamatban. Folytatni fogjuk az együttműködést Filippo Grandival, és tulajdonképpen ő állt az élére ennek az egész folyamatnak, bár azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag egy veteránról van szó Filippo Grandi személyében, és nagyon nagy köszönettel tartozunk az eddigi nagyon értékes munkájáért. Befektettük az alapjait az ENSZ menekültügyi főbiztosságával, a vele való együttműködésre vonatkozóan, és azt gondolom, hogy közösen meg is fogjuk tudni oldani ezt a krízist. Európán belül és kívül is nagyon sok munkát végzett már az ENSZ menekültügyi főbiztossága, és amikor az UNHCR Olaszországgal és Görögországgal együttműködve fellépett, akkor a, az áthelyezés és a letelepítési program is nagyon nagy támogatásban részesült. Az UNHCR-t mindenképpen támogatnunk kell mindezeken felül abban, hogy a humanitárius segélyprogramot implementáljuk, és a helyzetet javítsuk, különös tekintettel a Törökországba áttelepült szírekre. A fellépéseink azonban, ahogyan ezt hallhatták, és nem csak az európai ö, ö, határokon belőle értendő, hiszen nagyon sok, ahogyan hallották, 60 százaléka a menekülteknek gyakorlatilag a lakhelyét elhagyni kényszerült személy. Éppen ezért ez nem csak európai szintű kihívás, hanem globális kihívást jelent. Minden tagállamnak vállalnia kell a maga felelősségét ebben a történetben. A világ minden fejlett országának válaszolnia kell, és meg kell hallania az ENSZ felhívását. Az a szervezet, amit az UNHCR március 30-ára tervezett, ahol felajánlásokat lehet tenni, egy következő alkalom lenne erre. Pozitívan kell tekintenünk erre a jelenségre, amely most jellemzi a világunkat, és ez például az emberek szabad mobilitása. Nagyon sok okunk van arra, hogy ezt a szabadságfokot felkaroljuk, hiszen nem felejthetjük el, hogy az emberek mobilisak akarnak lenni. És ezt nem hallgathatjuk el, nem lehet eltagadni, és nem is szabad megszüntetni. Természetesen stabilizálni kell a, az országainkat, és a befogadó országoknak lehetőségként kell tekinteni a bevándorlókra. Tehát Európa felelőssége az, hogy a bevándorlási hullámokat megfelelően kezelje, és segítse a lakájukat elhagyni kényszerülteket is. A globális migrációs válság keretében természetesen nagyon megingathatatlan együttműködésre van szükség, szolidaritásra van szükség, és együtt kell működniük a nemzetközi szervezeteknek is, tehát globális stratégiára van szükségünk, ha össze akarom foglalni. Nagyon komplex ez a mostani menekültügyi válság, éppen ezért nincs olyan megoldás, ami gyakorlatilag mindenki számára megfelelő, nincs konfekció megoldás, hogy úgy mondjam, mindannyian rá vagyunk utalva a másikra, és együtt kell dolgoznunk. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Unió és az UNHCR közötti együttműködés jól működjön. A következő hetekben, hónapokban nagyon sok munka vár ránk, és elkötelezettek vagyunk azért, hogy itt sikeresek legyünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Avramopoulos úr. Az Európai Néppárt nevében González Ponszónak adok szót elsőként. Tisztelt főbiztos úr! A nemzetközi nő jog nem csak a jogokról szól, hanem a tényekről. Az is tény, hogy az emberek fele nő. Nagyon sok országban a nőknek kevesebb joga és szabadságjoga van, ez is tény. Európában a jog szerint a nőknek ugyanolyan jogai vannak, mint a férfiaknak, de a valóságban nem. Hogyha én nő lennék, akkor sokkal kevesebb hatalmam lett volna azt befolyásolni, hogy ma itt legyek a Nemzetközi Nőnap alkalmával. Ez is tény. Egyértelmű, hogy szükség van a Nemzetközi Nőnapra, és az is egyértelmű, hogy nagyon sok oka van annak, hogy ez így van. Nagyon sok lány nem megy iskolába, nem jár iskolába pont azért, mert lányok. A, nagyon sok nő kevesebbet keres ugyanazért a munkáért, mert nő. Van nagyon sok nagymama, aki azért nem fog sose, nem fog sosem nyugdíjba menni, mert ö, nagymama. Na, több millió nőt vernek meg, erőszakolnak meg, használnak ki, mert nők. Nagyon sok nő szegény. Európában 3500 nőt gyilkolnak meg férfi társaik. Naponta nyolcat. Ma is nyolc nőt fognak meggyilkolni. A nőknek elég nagy százaléka éli át a zaklatás szörnyűségét élete során. Az ENSZ főbiztos, menekültügyi főbiztos azt mondta, hogy nézzünk a menekült nők szemébe. Ők a legsérülékenyebbek. Ezek a nők a, ma, a macsizmus, illetve a háború elől, elől menekülnek, és a nőknek kell elvinni, elmenekülni a gyerekekkel, hogyha menekülni kell. Szintén a nőket használják ki szexuálisan a maffiák vagy a gangok. Sokszor a nemi erőszak háborús eszköz is lehet, avagy ide tartozik a nemi csonkítás is az elrabolt gyermekek nagyon nagy százaléka háborús konfliktusban nő vagy gyerek. Azt hiszem, a különböző, meg, a különböző reakciók vagy megoldási lehetőségek, amiket manapság hallunk a problémákra, egyre kevésbé humánusak, hogy, hogy falakat építsünk fel, ez nem humánus. Egy, ha egy nő, egy anya egy, a, a gyermekével menekült státuszért könyörög, és erre egy falat húzunk fel, akkor nem vagyunk humánus társadalom. Ez nem a mi társadalmunk. Hogyha valaki nőnek születik, az áldás. De az, hogy a nők jogai és szabadságjogai valójában megegyezzenek a férfiak jogaival, az nagyon komoly feladat. Ez egy kihívás, nem csak ma, hanem egész életünk során így lesz ez és remélem, hogy méltósággal meg tudunk ennek felelni Európában. Köszönjük szépen, González Ponzorna, most pedig a szociáldemokraták nevében Guillaume asszonynak adok szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A jelenlegi humanitárius válságban egyre több a menekült nő, és az ő helyzetük, az ő csoportjuk azt hiszem, hogy különösen nagyon ki van téve az erőszaknak, a veszélyeknek. Ezt említette az imént a főbiztos úr is. Ezeknek a nőknek az életben maradásáért részben mi is felelősek vagyunk. Egy ifjú rorréről szeretnék beszélni. A táborokban nem tudtam aludni, nagyon féltem attól, hogy valaki hozzám ér. Sok erőszakos eseményt láttam. A nők egyáltalán nem tesznek semmit, ami megzavarná az utazásukat. Az Amnesty International találkozott ezzel a nővel, de Szíriában, Irakban, vagy bárhol máshol történhetett volna ez. Sajnos Európában is. Ezek a nők a háborúból menekülnek, de még mindig az, agressziók fél, az agresszió félelmében élnek az egész utazás során. Rev Tanuello más a beszámolója is megmutatja azt, hogy még mindig nagyon súlyos gond a nemek közötti erőszak. Nagyon fontos az, hogy az erről szóló nemzetközi egyezményeket vagy programokat végrehajtsuk. Mary Hannibal jelentésében arról olvashatunk, hogy a menekült nőket az utazás teljes egészében, annak minden etapjában védeni kell. Utána pedig integrá- integrációs segítő intézkedésekre van szükség. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen külön hálóhelység a nők számára, külön tisztálkodási lehetőség, elkülönítve a férfiaktól. Nagyon fontos, hogy közösen tegyünk ezért valamit. Az Európai Unió nem teheti azt meg, hogy egyfolytában csúcsokat rendez, ennek a, en, és ennek a témának szenteli ezeket a csúcsokat, ugyanis jelenleg embertelen helyzetben vannak, embertelen körülmények között élnek a menekültek. Azt gondolom, hogy az embercsempészek ellen kell föllépnünk, akik viszont meggazdagodnak. Európa, Európa szolidaritásra van szükség, csak így lehet megoldani ezt a problémát. Görögország és Olaszország eddig 600 ember áttelepítéséről tett intézkedést, illetve döntött erről. Nagyon lassú ez, remélem, hogy ez a tendencia felgyorsul. Nagyon fontos az, hogy a Európai Unióban legyen egy közös menekültrendszer, amit valóban alkalmazunk, hogy ne lottó legyen az, hogy vajon ki kapja meg a menekült státuszt, vagy ki nem. Nagyon fontos az is, hogy egyértelműen definiáljuk, hogy mi számít tranzitországnak, vagy biztonságos országnak. Az emberi jogokat mindenképpen tiszteletben kell tartani. Törökország esetében rendkívül fontos az, hogy ez a törékeny egyensúly megmaradjon. Köszönöm. Köszönjük szépen, Guillaume asszony, az EKR részéről Kölk Hópúr kap szót. Elnök úr, tisztelt menekültügyi főbiztos, biztos úr, a boszniai válság idején én voltam az Egyesült Királyságban a letelepítés, illetve áthelyezésért felelős miniszter. Közvetlenül láthattam, hogy mit tesz egy háború az emberekkel. Sajnálatos módon az az igazság, hogy amikor tavaly néhány európai vezető kitárta a kapukat mindenki előtt, aki jobb életet keres, ezzel csak még inkább megnöveltük azok számát, akik útnak indulnak. Úgy gondolom, hogy nem sikerült eddig megfelelően kezelni ezt a válságot, nem sikerült stabilizálni a külső határokat és segíteni azokon, akik rászor, rászorulnak. Hogyha az Európai Unió megfelelően kíván eljárni, akkor látni kell, hogy a letelepítés és az ellenőrzött migrációs folyamok kell, hogy jelentsék a meg, megoldást. Szeretném az önök javaslatát, főbiztos úr, egy ambiciózus EU-n belüli letelepítési programmal összekapcsolva látni, ugyanis az EU jelenlegi fellépés egyszerűen nem működik. Legyünk őszinték egymással, néhány tagállam úgy érzi, hogy a jelenlegi rendszert rájuk kényszerítették, és a migránsok csak bizonyos tagállamokba szeretnének menni. Ez egyszerűen nem fog hosszú távon működni. A tagállamok nem fogják támogatni a az áthelyezést, mindaddig, amíg a külső határokat nem sikerül biztosítani, illetve megfelelően ellenőrizni, és nem sikerül a migrációs folyamokat ellenőrzésünk alá vonni. Hogyha így haladunk tovább, ahogy eddig, akkor az csak súlyosbítani fogja a helyzetet. Biztonságos Európába vezető útvonalakról beszélünk, úgy gondolom a letelepítés ezt szolgálná, biztonságos útvonalakat biztosítani a nők és a gyermekek számára, és akikről ön beszélt. Emellett ellehetetlenítenénk az embercsempészek további működését. Túl sok nő van kiszolgáltatva ezen embercsempészeknek, túl sok kiskorú ember sorsáról nem tudunk semmit. Több nőnek és gyermeknek tudnánk biztonságosan menedéket nyújtani. Nem azt jelenteni egy ilyen rendszer, hogy nem vagyunk elég együttérzőek, hanem egyszerűen biztonságot, stabilitást nyújtanánk azon menekülteknek, a menekülteknek, amelyre eh, igény, joggal is igényt tartanak. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy az elnök a liberális frakció részéről Wikström asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm önnek, Grande úr, az elmondottakat. Ön egy olyan időben lett az ENSZ menekültügyi főbiztosságának eh, vezetője, amikor eh, nem érkezett ennyi menekült Európa partjaihoz, mint most. Néhány generáció illetve néhány év leforgása alatt a pénzügyi válságra következett a menekültügyi válság, és még mindig nem igazán tudunk eleget tenni azon nemzetközi vállalásunknak, hogy biztonságot nyújtsunk azoknak, akik erre rászorulnak. Európában élve gyakran megfeledkezünk arról, hogy egyre tovább élünk, és bár vannak problémáink, még mindig mi vagyunk a leggazdagabb kontinens a bolygón. Ebben a kontextusban kérdőjelező, kérdőjelezik meg a jelenlegi menekültügyi rendszert azok, akik szívesen látnák, hogy a meredékjog ne legyen egy alapvető jog, hanem gyakorlatilag a 28 tagállam nagy lelkűségén múljon az, hogy befogadunk-e menekülteket vagy nem. A mai világban azt hiszem, nagyon sokan védelem és segítség nélkül maradnának, ha szabadon dönthetnénk arról, hogy megsegítjük-e őket, avagy sem. Ez egy cinikus megközelítés lenne, ahol a gazdag nyugat nem hajlandó eleget tenni felelősségének, hogy a fejlődő harmadik országokból menekülteket fogadjon be. Falak mögé rejtőzne a gazdag nyugat, és néha-néha azért küldene egy kis pénzt, hogy ezzel szemléltesse, hogy ő igenis segít. Ez nem egy olyan Európa, amelyhez én tartozni szeretnék. A liberális frakció migrációs ügyekkel foglalkozó képviselőjeként és a Dublini rendelet felülvizsgálatáért felelős képviselőként én önnek, főbiztos úr, egy világos üzenetet szeretnék megfogalmazni. A liberálisok és a demokraták Európában mindig is fel fognak lépni a menedékjogért Európában. Néhány képviselő itt a házban úgy tesz, minthogyha a között kellene választanunk, hogy vagy támogatjuk a menekültügyi főbiztosságot, vagy pedig az egyén alapvető menedékjoghoz fűződő jogát támogatjuk. Mi Kiállunk amellett, hogy a rendszer mindkét elemére szükség van ahhoz, hogy működőképes legyen a mechanizmus. Egyébként az ENSZ menekültügyi főbiztosságát sokkal inkább támogatnia kellene az EU-nak, nem utolsó sorban pénzügyileg is. Nagyon nagy kihívásokkal kell szembenéznünk ezekben az időkben, de látnunk kell azt, hogy az EU sohasem volt jobb helyzetben, hogy szembenézzen ezzel a kihívással. Számíthatnak a frakcióm támogatására az önmunkája során, és várom az együttműködést önnel, mint ahogyan ön, együttműködtem az ön elődjével is. Köszönöm szépen. A GUE frakció nevében Priör Kaszkony kap most szót. Eh, Köszönöm szépen. Az ENSZ és az ENSZ menekültügyi főbiztossága elsődleges szereplő abban, hogy betartásra kerüljön a menekültügyi jog. Ezért is jött el ide hozzánk ma a menekültügyi főbiztos Grandi úr. Azt gondolom, hogy szégyen, hogy további feladatokkal nem bízták meg, hiszen az ENSZ menekültügyi vás, az európai menekültügyi válságban nagyon fontos szerepet vállalhatott volna. Ez egy globális válság valóban, de Európában nincs menekültügyi válság. Nagyon intelligens dolgokat mondott, nagyon fontos gondolatokat említett, különös tekintettel a nők jogaira. És lesz is egy nagyon jó szavazás egy korábban megvitatott jelentésről. Teljesen igaz, hogy nem helyes az, hogy kerítéseket építsünk, ez nem fog megoldást jelenteni, legális útvonalakat kell biztosítani, integrálni kell a menekültügyi rendszereket. Tegnap Kaléban jártam egyébként, és az emberi jogokat hát nem láttam ott megtestesülni. Jöjjön nyugodtan el ön oda is, ön, ő is, ön is láthatná. Elmondta, hogy a rasszizmus és a homofóbia ellen fel kell lépnünk, ezzel teljesen egyetértünk, és az is igaz, hogy nem szabad megengedni, hogy Görögországból egy menekült egy tábor váljon. Közösen kell fellépni szolidárisan. Grandi úr, ahogyan az EU próbál most Törökországgal tárgyalni a menekültek távoltartására, ez azt kell mondanom, hogy egyetlen betűjében sem hasonlít arra, amit ön itt felvázolt. Sőt, a menekült ügyi jogot nemzetközi szinten sem látom ebben visszaköszönni. Az Európai Unió úgy tűnik, hogy nem tesz meg mindent a menekültügyi jogok érvényesülését, és várom, és bízom abban, hogy ön ezt vissza tudja fordítani, meg tudja változtatni. Elnök, köszönöm szépen, a zöldek nevében Hárms asszony. Tisztelt menekültügyi főbiztos úr, tisztelt kollégák! Azt gondolom, hogy a beszéde végén elhangzott taps is kifejezésre, mutat, kifejezésre jutatta az, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy eljött ide hozzánk, és hogy emlékeztetett bennünket, mint Európai Parlamentet arra, hogy a gyermekek és a nők milyen szörnyűségeket szenvednek el a globális menekültválság kapcsán. Azt hiszem, hogy felébresztett bennünket ezekkel a konkrét példákkal, de a számokkal is, amelyek nagyon drámaiak, hiszen ezek világítanak rá arra, hogy valóban egy globális válságról van szó. Nekünk parlamenti képviselőként úgy tűnik, hogy meglepetést okoz, és megijesztenek bennünket azok a jelzések, hogy a Genfi menekültügyi egyezményt és a menekültügyi státuszt meg tudjuk valósítani. Bár ez az Európai Unió nagyon erős tagállamokból áll, amelyek katasztrófákból, háborúkból alakultak ki, amelyeket megéltek az elmúlt évszázadokban. Ezért lep meg annyira bennünket, hogy mindaz, amit a saját országaink is megéltek, úgy látszik, hogy már feledésbe vész, nem él olyan élénken az emléke bennünk, és nem tudunk lépni relevánsan. Úgyhogy az önbeszéde azt gondolom tényleg felébresztett bennünket, felrázott bennünket. Ha megnézzük, hogy tegnap miről szóltak a tárgyalások az EU és Törökország között, akkor azt gondolom, hogy egyértelművé válik, hogy nagyon apró sémákban gondolkodnak. Úgyhogy ha egy szír bejön, a helyére fölveszünk valaki mást, Hát ez is egy olyan üzenet kell, hogy legyen, ami felráz bennünket abban a kontextusban, amit itt az ön beszéde kapcsán hallottunk. Tehát a resettlement révén szeretnénk rendet teremteni, de ez, még egyszer mondom, minimális, minimalista megközelítést jelent csak. Ön azt gondolom, hogy azt tette világosá számunkra, hogy az európaiaknak összességében nem sikerült felfogniuk ennek a válságnak a dimenzióját. Tehát inkább úgy tűnik, hogy a katasztrófával szemben megpróbáljuk magunkat megvédeni, de ezáltal a katasztrófákat, amelyek itt vannak a szomszédainkban, gyakorlatilag csak tovább feltüzeljük. Úgyhogy egy kicsit azt kell mondanom elnök úr, nehéz így beszélni. Köszönöm. Harms, Harms asszony, abszolút igaza van. Kedves és tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselők, hadd kérjem Önöket, hogy foglalják el a helyüket. Egy moment, Paxas. Paxas úr, egy pillanat türelmet kérek még. Kedves Kollégák, hagy kérjem azt, hogy foglaljanak helyet, mert abszolút nem úgy tűnik, hogy itt komoly vitát folytatunk, hanem mint hogyha most lőnék el a labdát a stadionban, és a kezdő sipszót várnák. Úgyhogy kérem, üljenek le! also ich fahre mit der debatte jedenfalls jetzt nicht fort. nem folytatjuk a vitát mindaddig amíg nem ültek le a tisztelt képviselők mert ennek itt nincs értelme. Sőt, azt kell mondanom, hogy egyszerűen nem is méltó ahhoz a vitához, amit itt folytatunk. férfiak vannak többségben akik itt szaladgálnak valószínűleg ez sem véletlen. paksas úr a szó. Kollegos! Elnök úr, kedves és tisztelt kollégák, tisztelt menekültügyi főbiztos úr, Grandi úr, nagyon örülök annak, hogy itt van ma közöttünk, hiszen lehet, hogy sikerül végre valahára Európában valami jót kreálnunk. A tagállamokkal való együttműködés nagyon fontos. Segítenünk kell a menekülteket, de nem kell minden migráns előtt az összes kapunkat kitárni hiszen Európában tulajdonképpen a könnyelműségünknek a gyümölcsét aratjuk le. Tennünk kell persze valamit, mert különben egyre elviselhetetlenebbé válik a klíma, az atmoszféra itt Európában. Persze, cselekednünk kell, igaz. Kell a humanitárius segényújtása a menekültek számára, azon emberek számára, akik azért menekülnek el az országukból, mert ott háborúk dúlnak, vagy üldözök őket. De nem tudunk mindenkit befogadni, akik csak egy jobb élet reményében indulnak el Európába. Önnek itt a saját házában nem kell befogadni a menekülteket, úgyhogy lehet, hogy ezért diktálnak mások számára, hogy hogyan is kellene elviselkedniük. De nekünk azokra kell koncentrálni, akik tényleg rászorulnak a, a segítségre és a arra, hogy megóvjuk őket. Persze, hogy a törököket is támogatnunk kell, de a saját polgárainknak a biztonságát is szavatolnunk kell. És nem lehet mindent az ENSZ-re hárítani feladatként. A menekülési ö, okokat is meg kell szüntetni. És ott, ahol gyakorlatilag elszabadult a pokol, ott fel kell lépni de ez nem vezethet ahhoz, hogy kontrollálatlan és gyakorlatilag határok nélkül, szám kontingensek nélkül jöjjenek a menekültek. menekültek. Még akkor is, hogyha olyanokról van szó, akik elindulnak menekülként, pedig igazából másokból indultak el. Köszönjük szépen. Az ELNF nevében Szalvini úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Mennyi képmutatással beszélünk a nőkről? Európaiakról és külföldi nőkről beszélünk. Törökország miniszterelnöke azt mondta, hogy a férfiakra a férfiak és nők egyformaként kezelése természetellen való, és azt mondták, hogy a nők, azt is mondták, hogy a nőknek nem kéne köztéren nevetni. Nos, amikor ilyen emberekkel tárgyal az EU, az tényleg elképesztő. Azt mondják az emberek, hogy azt mondja egy vezető politikus, hogy a nők nem nevethetnek köztéren. Törökország nem tartja tiszteletben az emberi jogokat, és soha nem lehet egy polgári Európa része, ez az én véleményem. Az Európai az európai munkanélkülieknek kéne adni a 3 milliárd eurókat, nem a törököknek, akik egyáltalán nem tartják tiszteletben sem a nők, sem a menekültek jogait. Főbiztos úr említette, hogy milyen komoly szám, említette a számadatokat. Olaszországban 80 ezer menekült státuszi kérelmet adtak be politikai okokból. Nos, Olaszországban 2016. januárjában 7000 politikai jellegű menekült kérelmet adtak be. Ezekből csak 10% a nőktől származó kérelem általában erejük teljében lévő szír férfiak adják be ezeket. Valójában itt egy iszlám egy iszlám invázióról van szó, amit képtelenek vagyunk ellenőrizni. Biztos úr, mennyibe kerül az ENSZ? Mennyibe kerül az ön posztja? Mennyibe kerülnek nekünk ezek az ENSZ alkalmazottak? A 7 milliárdos költségvetésből mennyit kapnak tényleg a menekültek? És mennyit kapnak azok, akik hotelben alszanak? Kérem szépen, nem azokat az embereket kell megfizetni, akik öcsillagos szállodában alszanak. Európában nagyon sok szegény, éhező, nehézségekben élő, nehézségek közt élő, illetve munkanélküli ember van, őket kell támogatni. Das Wort hat jetzt der Fraktion. Most pedig Fudulis úr kap szót a független képviselők részéről. Köszönöm szépen. Tisztelt Grandi úr, ön az ENSZ menekült ügyi főbiztosa, de úgy tűnik, ha megnézzük a tényeket, hogy ön nem végzi teljesen jól a munkáját. Lehet, hogy ez nem csak az ön hibája, talán az ENSZ eh, egyéb eh, tisztségviselő is osztoznak ebben a felelősségben. A nyugatiak, a nyugat-európaiak, illetve a nyugati hatalmak összességében háborúkban vettek részt, Szíriában is, és Afrikában, valamint a világ más pontjain, emellett pedig a fejlődő országokban kihasználjuk, kizsákmányoljuk az ottani olcsó munkaerőt, hiszen a nyeresség, a profét az, amit mindenek előtt szem előtt tartunk. Most csúcs találkozónak voltunk tanúi Brüsszelben. Fontos lenne, hogy ön mielőbb a cselekvés mezejére lépjen, és mielőbb eloltsuk a tüzet a közelkeleten azért, hogy a menekültek hazatérhessenek és ott dolgozhassanak hazájuk növekedéséért és fejlődéséért. Mindenek előtt beszélnünk kell az összes érintett országgal, de nem szabad semmiképpen sem megengedni, hogy egyfajta multikulti társadalom jöjjön létre, amely csak a multinacionális cégek érdekeit szolgálja. A humanitárius fellépést és az emberséget összekeverjük a szemtelen fellépéssel. Görögországot sajnos nagyon súlyosan sújtja ez a válság úgy tűnik, hogy egész Görögország egyfajta menekült táborrá válik. Segítségre van szükségünk, és úgy tűnik, hogy senki sem hajlandó segíteni nekünk. Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Köszönjük szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Főbiztos úr! És tisztelt Biztos úr! A parlamenti demokrácia azt jelenti, hogy itt a házban mindenki hangot adhat véleményének. A felszólalás azt hiszem semmiképpen sem képviseli azt, amit ez a parlament gondol. füge hinzu Szeretném hozzátenni. Ich füge hinzu, Herr Szeretném azt is hozzáfűzni. Szeretném hozzáfűzni, főbiztos úr, azt, hogy az Európai Parlament nagyon hálás önnek, zu, Herr Hoher Szeretném azt is hozzáfűzni, főbiztos úr, egy pillanat. Szeretném tehát azt is hozzáfűzni, hogy nagyon hálásak vagyunk önnek azért a kiváló beszédért, amelyet megtartott. Köszönjük önnek és a munkatársainak is a munkájukat. Coburn úr, parancsoljon. Coburn. Coburn úr, parancsoljon öné a szó. Peter Coburn, Sie haben Sie zu Wort Szót kért, parancsoljon Coburn úr. Köszönöm szépen, elnök uram. Csak szeretném elmondani, hogy úgy gondolom, hogy önnek elnökként, a parlament elnökeként nem kellene semlegesnek lennie? Nem kellene pártatlanul eljárnia? Köszönöm fertig? Befejezte? kérdezi az elnök. fertig? Vielen Befejezte? Köszönöm szépen. Minden tiszteletem az öné elnök úr, de úgy gondolom, hogy önnek eh, semlegesnek kellene maradnia. A brit alsóházban elképzelhetetlen lenne az ön magatartása, ugyanis ott az elnök eh, nem viselkedhet pártosan. Coburn. Coburn úr. Az ENSZ főbiztosa volt ma a vendégünk. Nem vagyok hajlandó megengedni, hogy őt és a munkatársait sértegessék, és hogyha rasszista módon szólal meg valaki, akkor én határozottan fel fogok ezzel szemben lépni, ebben biztos lehet.